Well, ladies and gentlemen, dear colleagues. Kedves hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Kezdjük a délutáni ülést. Költségvetési konszolidáció reformok helyzete. A helyzet leírása, a legjobb gyakorlatok a végrehajtásban. Nagyon örülök, hogy részt vesznek ezen a konferencián. A Lettország Nemzeti Parlamentje és az Európai Parlament szervezésében kerül sor erre a konferenciára. Aktuális és fontos kérdések állnak a, vannak napirenden. A pénzügyi konszolidációval, strukturális reformokkal foglalkozunk a ma délutáni ülés első szakaszában. Lettország pénzügyminisztérét sok szeretettel köszöntöm, Janis Reis urat. Aztán helyettesítésre kerül sor, mert sajnos Tiszelblom úr, az Eurogroup elnöke, elnökének más elfoglaltsága akadt, és szerencsére Dominik Hanigan az ír Parlament képviselője, és az Ír Parlament Európai Ügyi Bizottságának elnöke helyettesíti Tisselblum urat, úgyhogy ez egy kiváló megoldás. Oli Rén pedig, aki az Európai Parlament alelnöke, szintén előadást tart, hamarosan megérkezik remélhetőleg. Együtt fogunk elnökölni eh, Galtieri úrral a ma délutáni ülés első fordulóján. Én kezdem, és eh, Galtieri úr pedig az ülés második felében veszi át az elnöki tisztet. Néha már csak ismételgetjük mantraként azokat a politikai szlogeneket, mint például a megszorítás, a növekedés, a fenntarthatóság, a struktúrás reformok, pénzügyi konszolidáció, versenyképesség, hogy már szinte az értelmüket fel sem fogjuk. Én azzal kezdeném, hogy egy egyszerű gondolatot osztok meg önökkel. Mondhatjuk, hogy a pénzügyi konszolidáció, költségvetési konszolidáció és a strukturális reformok hasonlóan is működhetnek, mint ahogy a családon belül a e, költségvetést e, vagy a kiadásokat tervezzük, hogyha e, például nyaralni szeretnénk, vagy nyugdíjba vonul valaki, előtte érdemes egy kicsit megtakarítani, végig kell gondolni a hiteleket, érdemes biztosítást kötni, előre takarékoskodni. Ehhez hasonlóan hosszú távon az egyes országoknak is végig kell gondolniuk, hogy mennyire hatékony a költségvetésük, mely kiadások vagy mely beruházások kecsegtetnek a legjobb eredménnyel. A görögországi legutóbbi strukturális reformok bebizonyították, hogy rendkívül nehéz ez az út, de fenntartható eredményekhez vezet. Mindazonáltal a fenntarthatóság nagyon érzékeny kérdés, sérülékeny kérdés, ami a költségvetési tervezést illeti, én hiszek a fenntarthatóságon alapuló döntésekben. A költségvetési konszolidáció és a, és a tervezés fenntarthatósághoz kell, hogy vezessen, hogy ezzel az üzleti világ is tervezni tudjon. Ezzel egy időben ezeket az intézkedéseket intelligens politikáknak kell kiegészíteniük, amelyek a növekedést, a gazdasági növekedést ösztönzik, és a legsebezhetőbb csoportokat pedig támogatják. Ma ezeket a kérdéseket fogjuk napirendre tűzni. Meg vagyok győződve róla, hogy az Európai Uniós tagállamoknak még mindig nagyon sokat kell sok, kell és lehet tanulni egymástól. Természetesen érdemes olyanoktól tanulni, akik hasonló életstílust vezetnek, mint mi. Én remélem, hogy gyümölcsöző lesz a vita, új gondolatok merülnek fel, és remélem, hogy tanulunk egymástól az európai tagállamok a közös jövőnk biztosítása érdekében. Nagyon örülök, hogy Oli Ren is megérkezett. Már bemutattam önt távol létében, de most mindenki megérkezett, teljes a csapat. Akkor kezdjük a bevezető előadásokkal. Nagy örömömre szolgál, hogy megadhatom a szót Lettország pénzügyminiszterének, Jánész Reisznek. Tessék, van ilyen szó. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt Rén úr, kedves kollégák, tisztelt parlamenti képviselők. Lettország nagyon nagy kihívásokat tartalmazó időszakban vette át az Európai Unió elnökségét. Az Európai Unióban a növekedés nagyon alacsony, az infláció alacsonyabb az EKB célkitűzésénél, és ezek a nehézségek belátható időn belül nem oldódnak meg. Magasabb munkanélküliség, és ez már fenntarthatatlan szintre emelkedett. Az Európai Bizottság és más nemzetközi e, intézmények, e, szervezetek azt mondják, hogy a növekedési e, kilátások eléggé gyengék az Európai Unióban. 2008 óta szenvedünk ettől. A mai helyzetben elmondhatjuk, hogy nagyon veszélyes időszakban élünk, és mindez az euró számára nagy kihívásokat rejteget, és a további európai növekedés veszélyeztheti és Európa, mint globális versenyszereplő hátrányokat szenvedhet. Emellett a politikai stabilitás is egyes esetekben, egyes országokban meginokhat. Ebben az összefüggésben nem mondhatjuk, hogy nem történt semmi válaszlépéseket ne tettünk volna. Az intézmények nagyon fontos válaszlépéseket tettek a stagnáció elkerülése érdekében. Európa gazdaságilag erős régió kell, hogy legyen, és hogyha ezt akarjuk elérni, ahhoz azonnali reakcióra van szükség. ahhoz, hogy a növekedés, úgy, újra növekedési e, pályára állítsuk Európát, két dologra van szükség, az egyik a költségvetési konszolidáció, a másik pedig a további strukturális reformok. Persze különböző látásmódok vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne kilábalni a jelenlegi válságból, és hogyan lehet a hasonló gazdasági problémák hatását elkerülni a jövőben. Neked vizsgálunk, hogy melyek a valódi okai ennek a gazdasági válságnak, és miért ennyire gyenge a gazdasági teljesítmény. Azt gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági nehézségek számos tényezőre vezethet, vezethetők vissza. Beszélnünk kell a különböző gazdasági struktúrákról, illetve arról, hogy az egyes tagállamok különböző gazdasági ciklusban vannak, más adottságaik vannak, más, hogy értelmezik a költségvetési eh, fegyelmet, konszolidációt. Ezért eh, azt gondolom, hogy mivel az európai eh, tagállamok gazdasági és szociális szinten kifejezetten összenőttek már, és az egyik tagállamban felmerülő nehézségek kihatnak másik tagállamba is. Nagyon fontosnak tartom a gazdasági politikák koordinálását azért, hogy a gazdasági egyensúlytalanságot és ennek okait azonosítsuk. A gazdasági politikák fő tényezőinek koordinációja nélkül hat, nem, lesz hatékony, nem lesznek hatékonyak azok az intézkedések, amelyeket meghoztunk, hiszen ez a források elpazarlásához vezet, és csökkenti a hatékonyságot. Ráadásul számos népszerűtlen intézkedést kell meghozni. Erősíteni kell a stabilitási és növekedési paktumot, a monitoring, a felügyeleti mechanizmust erősíteni kell, és ebben a dimenzióban kell a reformokat végrehajtani. További elem, hogy hogyan azonosítjuk az egyensúlytalanságokat, ez a tagállamok illetékességébe tartozik. Semmilyen külső partner ezt nem teheti meg. Az Európai Bizottság tanácsadó szerepet játszhat, a legjobb gyakorlatokat közvetítheti, de többet nem tehet. A reformokat a tagállamoknak kell végrehajtani. A pénzügyi konszolidáció nem egy egyszerű feladat. Gyakorlati, politikai és szociális aspektusból is nehéz ez. Ezt Lettországban már egyszer végigcsináltunk. Kérdés, hogy Lettország valóban siker történetnek számít-e? A válaszom a következő. A jövőnk a jelenlegi döntéseinktől függ, a múltunkban voltak sikeres és voltak sikertelen döntések is. Általánosságban elmondható, hogy az általános költségvetési tervekben pozitív trendek mutatkoztak meg az euró országokban, a nominális költségvetési összegekben Egyes országokban a hiány meghaladja a 3%-ot, és ez a trend fennmarad az elkövetkezendő években. Az az üzenet, amelyet az Európai Bizottság az európai tagállamok költségvetéseire alapuló előirányzata mutat, ez 2014-ben bevált, és a tagállamok hangsúlyozták, hogy egyes esetekben nem tudnak megfelelni a növekedés, sebéslás és növekedési paktum elvárásainak. egyes eurozónás országokban a költségvetési tervek kidolgozásakor olyan döntést hoztak, hogy csökkentik a bérekre, jövedelmekre terhelődő adót, főleg a leg inkább kiszolgáltatott csoportokban Franciaországot, Észtországot, Lettországot is említhetem. Ami a költségvetés módosításokat illeti az elmúlt években ezekből elég sok volt, és elég sok közberuházás törlésre került sor. Részben a költségvetési módosításokat indokolni lehet, különböző költségvetési megszorításokkal, elvárásokkal. 2014-2015-ben az tagállamok költségvetési tervezetei azt mutatták, hogy nem kerül sor további közberuházás törlésre. Nagyon fontos, hogy a tagállamok költségvetését a jövőben is felülvizsgáljuk, ellenőrizzük, és több tagállamban is sor került erre Például az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Franciaországban, Olaszországban, Dániában, Spanyolországban, Svédországban. A, ezen elemzések következ, következtetései következtetése az, hogy összességében az Európai Uniós pénzügyi kormányzásra illetve kontextusra ez pozitív hatással volt. Ami a strukturális reformokat illeti, meg kell említenünk számos intézkedést, amelyet a tagállamok hoztak, illetve az, amelyet az intézmények javasoltak, és a tagállamok számára ezek ösztönzőt jelentenek költségvetés módosítások végrehajtásához. Stabilitási és növekedési paktumra vonatkoznak ezek az európai szemeszter beindítása, illetve az LKB e intézkedései. Végül pedig, kedves kollégák, hangsúlyozni szeretném, hogy a a gazdasági és szociális jólét Európában közös projektünk. Nem elég a szabályokat meghozni és szlogeneket ismételgetni, hanem meg kell értetni mindenkivel, hogy még akkor is, hogy egyes döntések nehéz döntések, mindenkinek a javát szolgálják. Még akkor is, hogyha rövid távon esetleg visszavetik a gazdaságot. Részben feladjuk a nemzeti szuverenitásunkat akkor, amikor szorosabb együttműködéstben állapodunk meg, de ez az egyetlen módja a közös jövőnk biztosításának. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig megadom a szót Oli Rénnek. Mr. Rehn, the floor is yours. Parancsoljon, Rén úr. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Örülök, hogy visszatérhettem, és eszmét még cserélhetünk az, eh, arról, hogy milyen lehetőségeink vannak az európai gazdaságpolitikában. Azzal kezdeném, hogy mérleget vonok. Lassan 7 év telt el azóta, hogy elkezdődött a válság. 5 év telt el azóta, hogy az adóság válság, az euróadóság válság elért ide. A makrogazdasági stabilizáció 2010-ben és 2012-ben történt, ezután az európai gazdaság növekedni kezdett, 2013 tavaszán. De nagyon törékeny volt ez a növekedés, és rendkívül magas a munkanélküliségi, munkanélküliségi ráta számos tagállamban, bár bizonyos tagállamban, néhány tagállamban egyértelműen javult a foglalkoztatási helyzet. 2013-ban, 2014-ben tehát ismét elkezdődött egyfajta gazdasági növekedés, de nem valósult meg az az elvárás, hogy föntartható legyen ez a gazdasági fejlődés. Geopolitikai feszültségek is nehezítik, nehezíti a helyzetünket, gondolok az ukrajnai helyzetre, illetve Oroszország helyzetére, illetve a defláció árnyéka is a hosszú, alacsony infláció után megnehezíti a dolgot. Ezáltal az európai beruházók bizalma csökkent, és rosszat tett a gazdasági tevékenységnek, és lelassította tavaly a gazdasági fellendülést is. Azóta három változás történt az európai gazdaságban, és ez azt hiszem, hogy reményt keltő. A nyersolaj ára nagy mértékben csökkent, és ezáltal a kereslet nőtt Európában. A második dolog a kvantitatív enyhítés vagy lazítás, amit az EKB hajtott végre. Ennek a hatása nagyobb volt, mint amit a piac, mint amit a piac számított, és ez komoly hatással volt az euró övezetre, illetve a munkahelyek teremtése szintén hatással volt a gazdasági helyzetre. Milyen lehetőségeink vannak? Véleményem szerint ezeket a változásokat kell pozitívan kiaknázni, és ezáltal nagyobb gazdasági növekedést érhetünk el, tendenciózusan, de ezek a változások önmagukban még nem hozzák létre a fenntartható gazdasági növekedést, és nem teremtenek munkahelyeket. Benoa kerei, kiváló közgazdász, és az EKB vezetőségének tagja, egyszer arról a csapdáról beszélt, hogy az e- mit jelent az egyszázalékos gazdálkodás. Valóban, az, hogyha, hogyha határozottan lépünk az euróvezetben, az még mindig azzal a hatással járna, hogy stagnál a gazdaság, és egyfajta padhelyzet alakulna ki a foglalkoztatási piacon is, a munkaerőpiacon is, és ez nem tenni lehetővé, hogy Európa ne szakadjon két része. Ez az egyszázalékos gazdasági csapda. Most ezt kell elkerülni. Közép és hosszú távon kétszázalékos vagy annál nagyobb gazdasági növekedést kell megcélozni, ez lehetővé tenné a munkahelyek teremtését, erre a fiatalok különösen számítanak. Rövid távon az EKB fellépése, a nyers olaj árának csökkenése gazdasági növekedéshez vezethet, de közép és hosszú távon a fenntartható fejlődés csak akkor hajtható végre, ha nem csak az LKB, e hanem az összes szereplő, az összes érintett fél megteszi a dolgát. Szeretném, hogyha ez, ezért az összes európai döntéshozó megtenni a feladatát. Természetesen az EKB-nak nagyon komoly felelőssége van. A kvantitatív lazítás vagy enyhítési program és a nyersolajárának csökkenése, ami nyilván nem tart egyébként örökké, tehát önmagában ezek a változások nem elegendőek, a tagállamoknak is ki kell venni a szerepét ebben a folyamatban. Ezért kell jobb szakpolitikai koordinációt elérni Európában. Úgy vélem, hogy ki kell emelni azokat az országokat, meg kell azokat nevezni, akik többet tesznek, hiszen hogyha nagyobb a gazdaság, akkor általában ennek nagyobb hatása is van a teljes európai gazdaságra. Három dologgal szeretném kiegészíteni az EKB általam vélt tevékenységi vagy felépési feladatait. Tehát az EKB-n az EKB-nak meg kell tenni a kötelességét, de emellett a tagállamok államnak a munkaerőpiacon reformokat kell végrehajtani, Olaszországban, Franciaországban is például, hogy a kvantitatív enyhítés valóban megjelenjen a reálgazdaságban, a háztartásokban és a vállalatokban. Ez bizonyos ország, ez néhány országban különösen fontos, Finnországban például már régóta váratnak magukra a reformok, és a verseny képességi kiesésben, illetve az elveszett munkahelyekben látható, hogy ez milyen áldozatokkal járt. Vannak olyan hogyha megnéz, hogyha elérjük azt, hogy növekedjen a kereslet, az mindenképpen a teljes Európai Uniónak jót tesz. Az Európai Bizottságnak és az egész Uniónak el kell érnie, hogy a 315 milliárdos beruházási csomag ne csak szó maradjon, hanem ezt tett is kövesse, és valóban innovációs, infrastruktúrális, KKV finanszírozási, illetve zöld növekedési fejlődés történjen Európában. Az EKB-nak tehát teljesíteni kell a feladatát, monetáris ösztönzést kell adnia, nem konvencionális intézkedésekkel, a tagállamoknak gazdasági reformokat kell létrehozni, hogy növekedést érjenek el, a munkahelyeket teremtsenek, a többlettel rendelkező országoknak a fiskális lehetőségét kell kihasználnia, illetve a bizottságnak és a tagállamoknak pedig beruházásokat kell kieszközölni. Ami a bevált gyakorlatot illeti, a fiskális a fiscal compact megvalósításával kapcsolatban, minden tagállam másként értelmezi ezt, ezt figyelembe kell venni. A szabályokat be kell tartani, de a rugalmasságról sem szabad elfeledkezni. Ami a rövid távú egyensúly megteremtést illeti, vannak frontloadinggal működő kiigazító programok. Lettország 3%-os növekedésre számít 2015-ben, Írország 3,6%, ez az előrejelzés. Kétszer olyan gyorsan nőnek tehát, mint az EU-s átlag, ami másfél százalék. Ezek az országok bemutatták, hogy a strukturális reformok és a fiskális és a fiszkokampák megvalósítása gyorsan meg tudja változtatni a gazdasági tendenciákat. Kedves kollégák, végezetül három dolgot szeretnék megnevezni, amelyek feltételei a gazdasági növekedésnek és a munkahelyteremtésnek kettő ebből már megtörtént. Először is hosszú, hosszú távú akkomodatív monetáris szakpolitikára van szó az EKB részéről. Folytonos, konzisztens konzultáció a tagállamokkal, illetve intenzív strukturális reformok, hogy Európa innovatívabb és rugalmasabb legyen. Összességében Európa immáron már nem az intenzív osztályon van, bár még gondozásra szorul. A mostani célunk az, hogy végre túljussunk a válságon, és megvalósítsuk a reformokat az európai gazdaságban. Az európai gazdaság és szociális modellt kell reformálni, nem a státuszkóhoz kell ragaszkodni, hiszen ez hosszú távon mindenképpen hanyatlást jelent. Mi hiszünk abban, hogy a, a stabilitás, a vállalkozói szellem és a szociális igazságosság hármasan működőképes, az európai szociális piacgazdaság modelljét kell csupán modernizálni. Thank you. And now... Köszönöm. Most pedig Dominik Hannigannek adom meg a szót. Hannigan úr, szeretném újra megköszönni önnek, hogy lehetőséget talált arra, hogy szóljon hozzánk. Öné a szó, köszönöm. Eh, örülök neki, hogy itt lehetek, nagy megtiszteltetés ez számomra, hogy beszélhetek a költségvetési paktumról. Eh, ír megközelítéssel fogom tárgyalni a témát, de azt gondolom, hogy a tanulságok, illetve e, a e, megfigyelések alkalmazhatók máshol is. E, Írországban népszavazáson dőlt el hogy ratifikálja az ország a költségvetési paktumot, és 2013. januárjától hatályos. Az volt az első eleme a költségvetési uniónak. Talán három évvel ezt követően még korai ítéletet mondani erről a paktumról, mivel egy sor tagállam még nem tudta rendbehozni a saját költségvetését, illetve levinni az adósságállományát. Ugyanakkor két dolog miatt érdemes mégis beszélni erről a dologról, mert a költségvetési paktum az elvileg és állítólag része az EU joganyagának, e, ami hosszas előkészületeket igényel. E, másik dolog pedig az, hogy egyre nehezebb a tagállamok számára megfelelni a költségvetési paktum e, előírásainak, különösen tekintettel a határidőkre. A költségvetési paktum egy független eh, tanácsadó testületet is írt elő. Írországban létre is hoztunk egy ilyen testületet. Eh, ez eh, elemzi a kormány előrejelzéseit, a kormány cselekvési terveit, illetve monitorozza a költségvetési szabályoknak való megfelelést, és felméri azt, hogy a szabályoknak való megfelelés indokolható-e kivételes körülményekkel. Tehát én azt gondolom, hogy magukat a rendelkezéseket teljes mértékben betartottuk és végrehajtottuk. Nem szabad elfelejteni, hogy a költségvetési eh, paktum legfontosabb célja a költségvetési fegyelem megteremtése hosszú távon. Nem lehet még eldönteni azt, hogy erre alkalmas-e, különös tekintettel arra, hogy az állami és magán hitelállomány eh, adósság az továbbra is jelent kettős. Tudjuk, hogy eh, itt volt egy eh, tágabb eh, összefüggésrendszer, más rendelkezéseket is fogadott el az Európai Unió 2008-ban az EKB likviditási intézkedéseire gondolok, a pénzügyi piacok megregulázására a parlament és a tanács által, illetve Eh, a eh, szükségállapotban létrehozott finanszírozási eszközök eh, létrehozására is gondolok. Új eszközök is születtek, például az új stabilitási és növekedési paktum, és a gazdasági válság óta ugye a hatos csomag, illetve a kettes csomag, valamint az európai szemeszter lefedik mindazt, vagy nagy részét annak, ami egyébként benne van a költségvetési paktumban is a, az aranyszabály bevezetése volt ott a fő újdonság. A strukturális költségvetési egyensúlyra e, szab az meg e, határértékeket, e, és hát erre sajnos nincsen tudományosan elfogadott módszer ennek megállapítására. Ez egy bizonytalanság, és ez a bizonytalanság a makrogazdasági kiigazítási folyamatok végrehajtását befolyásolta, illetve korlátozta. Ez a bizonytalanság válság hozzájárulhat ahhoz, hogy egyes tagállamok nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy a megfelelő mértékű kiegészítéseket elérjék. Ez nem azt jelenti, hogy a költségvetési paktum szabályai hatástalanok, hanem e, mindössze annyiról van szó, hogy vagy kevésbé komplikált szabályokra, vagy világosabb definíciókra van szó, e, és ez alapján lehet elérni, a, ezek alapján lehetne elérni a célokat. Az európai Írország a saját válsága miatt e, a hatája alá került a e, túlzott deficit eljárásnak, illetve egyéb korrektív, korrekciós mechanizmusoknak, amelyeknek célja az, hogy fenntartható költségvetési politikát folytasson Írország. Jó hír az, hogy ezek a korrekciók nagyrészt megvalósultak, 2015 végére legalábbis megvalósulnak, és ezt követően e, Írország a preventív rendelkezések hatája alá kerül. Ezek a preventív rendelkezések éves korrekciót írnak elő a strukturális egyensúly szintjében, anélkül, hogy megmondanák, hogy ezt mikor kell elérni. Középtávon pedig, amikor majd a preventív intézkedések halá, hatája alá kerülünk, akkor a középtávú elvárásoknak, illetve benchmarkoknak kell megfelelni. Az ír költségvetés ebből a szempontból, tehát középtávú E, költségvetési egyensúly szempontjából az ír költségvetés fenntartható, e, a kiigazítás 0,5% évente. Van egy adósságszabály is, ami arról szól, hogy a GDP 60%-át meghaladó adósságot e, a 60% fölötti év egy huszadával kell évente csökkenteni. Ez ebben az értelemben Írország egy halasztást élvez. Ez az átmeneti időszak azt jelenti, hogy Írország Írország számára az 120 szabály csak 2019-től lesz érvényes, és addigra már egyébként 123%-ról, két évvel ezelőtt ennyi volt, mint egy 90%-ra csökken a költségvető, az államadossági állomány, tehát másfél százalékos csökkentésre lesz onnan szükség évente körülbelül. Ezt kiegészítve, tehát az adósságszabályt kiegészítve eh, érvényesül a kiadásokra vonatkozó benchmark szabály, ami azt jelenti, hogy eh, a az egyes minisztériumok között fel vannak osztva a kiadási lehetőségek egy nagyon szigorú formula alapján. Ezen kívül minden további pénzigényt azt a diszkrecionális bevételekből, vagyis adónövekedésből kell eh, finanszírozni, vagy máshol kell eh, csökkenteni a kiadásokat. Ez persze, eh, mint elmélet nagyon jó, és amennyiben a válság előtt is Írország ezt követte volna, akkor elkerülhetőek lettek volna a nehéz nehézségek, és elkerülhető lett volna a fájdalmas kiigazítás is, amelyet el kellett szenvednie az ír lakosságnak. A kiigazításról szólva annyit mondanék, hogy ez azért volt szükséges, mert egyrészt előírta a költségvetési paktum, másrészt pedig csökkentek az adóbevételek jelentős mértékben, ez eh, amiatt következett, és emellett meg kellett birkóznunk egy eh, nagyon komoly bank megmentési kiadással is. Um, az állami szférában 10%-kal csökkent a foglalkoztatottak száma, a bértömeg pedig akár 27%-kal is csökkent ezen a területen. Éppen e, ennek következtében e, ugye a közszolgáltatások e, óriási nyomás alá kerültek. Az adóalapot sikerült ingatlanadóval kiterjeszteni, valamint a vízre is kivetettünk adót, a vízfelhasználásra és egyéb adónemek is bevezetésre kerültek, ami azt jelentette, hogy az ír kormány gyakorlatilag minden polgárra extra adót rót ki, ezeknek hatására a társadalmi kohézió is nyomás alá került, illetve sérült, és tudom, hogy a kollégákkal beszélve tudom, hogy ez a helyzet más tagállamokban is. Mi különösen szerencsések voltunk Írországban azért, mert az ír lakosság elismerte a szükségességét ezeknek az intézkedéseknek. Ugyanakkor fogy a türelem, fogytán a türelem Írországban, ezért is örülök annak, hogy az új bizottság immár a munkahelyteremtésre, a beruházásokra és a növekedésre helyezi a hangsúlyt. Nálunk már a legnagyobb fájdalom időszaka véget ért, és a kiadások immár ellenőrizhetőek. 15%-ról 10%-ra csökkent a munkanélküliség, ami persze még mindig magas. E, e, új munkahelyek teremtődtek, és adócsökkentéseket is realizáltunk, aminek következtében a gazdaságunk elkezdett növekedni, és ez eh, majdnem eléri idén a 4%-ot. Tehát hosszabb távon Eh, ez a középtávú eh, növekedési eh, pálya lehetővé teszi a, a, a fiskális, tehát a, a költségvetési baktum betartását könnyebbé teszi. Ez a vita, amiről, ami itt most folyik, az a költségvetési paktum egy innovációja miatt vált szükségessé, mert ez egy parlament közi folyamatot is felvett a jogszabályba, itt a 13-as cikkre gondolok. A tagállamok össze összegyűlhetnek így itt, mint ma itt, és megbeszélhetik a gazdasági stabilitás illetve a közös koordináció kérdéseit. Éppen ezért vagyok én nagyon kíváncsi a többiek véleményére. Köszönöm. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Hennigen úrna. Most pedig, kedves kollégák, kezdődhet a vita. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy hogyan szervezzük a délutáni vitát. Igyekszünk minél több embernek megadni a lehetőséget a hozzászólásra, még akkor is, hogyha korlátozott idő áll rendelkezésünkre, de még nem telt be a hozzászólók listája, úgyhogy lehet még vitára jelentkezni. Világossá tegyem, hogy milyen eljárásban ö, tartjuk meg ezt a vitát. Két percet ö, tudunk adni a hozzászólásokra, kérdésekre, kommentárokra. Kérem, hogy töltsék ki a hozzászóló, hozzászólási igényüket jelző kártyát és, vagy lapot, és adják oda a teremszolgáknak. Ez vonatkozik a nemzeti parlamenti és az európai parlamenti képviselőkre is. Eddig főleg az európai parlamenti képviselők jelentkeztek, most a nemzeti parlamenti képviselőktől is várjuk a jelentkezést. Megadjuk a szót három nemzeti parlamenti képviselőnek egymás után, és utána egy európai parlamenti képviselő kap szót, hogyha kéri. És néhány hozzászólás után megadjuk a lehetőséget az előadóinknak, hogy válaszoljanak a kérdésekre, vagy reagáljanak a megjegyzésekre. Elfogadják-e ezt az eljárást? Objection, so Jó, nem látok ellenvetést, úgyhogy így fogunk eljárni. Az első hozzászóló a Portugál Nemzeti Parlament tagja, Marta Pinto és utána Zasurinskas úr következik Litvániából. Tessék, Pintor. Köszönöm szépen, elnök úr. Portugáliában 2014-ben járt le a támogatási program. A foglalkoztatás folyamatosan csökkent, bár lassabb szinten a 3 százalékos deficit célkitűzés 2015-re szeretnénk elérni. Azt gondoljuk, hogy a gazdasági, szigorúbb gazdasági kormányzás az egyensúlytalanság ellenében hat, nem csak tagországi határokon belül, hanem európai értelemben is. A beruházási terv támogatására én itt az energi, energia interkonnekciók javasolnám, tehát az energetikai összekapcsolódást a kontinensen, ami ezeket a szabályokat, a gazdasági kormányzási szabályokat illeti, ezek legyenek érvényesek minden tagállamra, ezt fontos most kimondani. Egyetlen tagállamot sem hagyhatunk magára, de emellett azt gondoljuk, hogy a tagállamoknak maguknak is aktív, aktivizálni kell magukat, és saját megsegítésükre intézkedéseket kell hozniuk. Portugáli, Portugáliában ez megtörtént. Azt reméljük, hogy az egyes tagállami politikák az egységet nem veszélyeztetik, az európai egységet nem veszélyeztetik, és persze vannak fájdalmas strukturális reformok, amelyek elől azonban nem szabad visszaretteni. Egyes országokban, például Görögországban nagyon sürgős a helyzet, de a szabályok mindenkire érvényesek kell, hogy legyenek. A különleges elbírálást nem engedhetjük meg, mert ez az egész eurozónában az egységességet, az egységet veszélyeztetheti. Ez nagyon fontos, mert a költségvetési konszolidáció programja mindenhol érvényes kell, hogy legyen. Hosszú távú egyezményre van szükség, főleg a legnagyobb partnerek között, például Portugáliában, és ez ehhez az Európai Unió támogatására is szükség van. Úgyhogy én azt remélem, hogy az Európai Unió támogatása megmarad, és ezzel a célokat el tudjuk érni. Köszönöm Pintó úrnak. Szásurinszkesz úr következik. És aztán Brakman úr következik Németországból. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. Ezt a kérdést, ami a pénzügyi konszolidációt illeti, egy másik szempontból szeretném megvilágítani. 2012-ben írt alá Litvánia ezt az egyezményt, és 2015-ben lépett életbe, amikor az eurozóna tagjai lettünk. Annak érdekében, hogy ez a szerződés végrehajtása megkezdődjön, a parlament elfogadta a szükséges törvénymódosításokat és új törvényeket, és az állami felügyeleti szervek és az audit szervek nagyobb költségvetési kereteket kaptak, és ezek megkezdték a munkájukat 2015-ben. Tudjuk, hogy mindennek a gyakorlatnak és reformoknak a végső célja biztosítani azt, hogy a nemzeti jogrendek a kiegyensúlyozott költségvetést célzó szabályokat végrehajtják. Azt gondoljuk, hogy önmagában ez a költségvetési kódex semmit nem jelent, hogyha nem hajtják ezt végre. Vannak tagállamok, az Európai Unióban, amelyek rendkívül rugalmas vagy liberális szabályokat fogadnak el ezen pénzügyi kódex végrehajtásával kapcsolatban. Ezt azonban nem tolerálhatjuk. Mi a helyzet a elharapozódott, kiadásokkal. Litvánia úgy tudott kilábalni a válságból, hogy nagyon nagy erőfeszítéseket tett, de milyen áron? Persze a szabályokat be kell tartani, ezzel egyetértek. Ma Litvániában a deficit kevesebb, mint 2%. Mindazonáltal a pénzügyi, a pénzügyi fegyelem, a költségvetési fegyelem a végső cél vezet, célhoz vezető úton elengedhetetlen. A végeredményben pedig azt kell megnézni, hogy az emberek jobban élnek-e, mint korábban. A jövedelem szint milyen, illetve egyéb mutatók hogy alakulnak. Azonban Litvániában elég um, alacsony ezek uh, alapján az életszínvonal. Köszönöm szépen, mondja az elnök, a következő hozzászóló, Prachman úr, Németországból. És aztán Cabrita képviselő következik Portugáliából. Tessék, ön szó. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Valószínűleg nem véletlen, hogy az államadosság válság itt Európában úgy alakult, hogy azok az országok, amelyeknek különösen magas az államadossága, egyidejűleg nagyon nagy munkanélküliséggel is meg kell, hogy küzdjenek. Fordítva ez persze azt is jelenti, hogy a strukturális politika és a munkanélküliségnek a csökkentése szinte a, pontosan arra van kitalálva, hogy meg legyen, vasonítva, meg legyen valósítva a fiskális csomag által. A program országok, amelyek itt fájdalmas tapasztalatokat kellett, hogy szerezzenek, tiszteletet érdemelnek, hiszen azt kell, hogy megállapítsuk, hogy nehéz eh, helyzetükből végül is az egész eurozóna és maguk a programországok is időközben áttérhettek egy növekedési pályára csökkenő munkanélküliséggel. Még akkor is, hogyha egy bizonyos részlet kérdések vitatottak. Ugyanakkor figyelnünk kell most arra, hogy ne legyen ellentmondásos a cselekvésünk. Ugyanis ez egyik oldalon arról vitatkozunk, hogy milyen nem konvencionális központi banki monetáris intézkedések eh, eh, lehetségesek, eh, így például a kamatok felhajtása, az inflációnak a 2%-os szintre való visszavezetése. Második, másik oldalon viszont szeretnénk a, szeretnénk a beruházásokra motiválni a szereplőket, és szeretnénk az alacsony központi jegybanki kamatokat kihasználni hogyha támogatni akarjuk a Juncker tervet, és ezt helyesnek tartjuk, akkor azt is fontosnak kell tartsuk, hogy a magánszektor fektessen be, és ne a közszféra adósságait növel. növeljük tovább. Ezt jól láthatjuk például Németországban, ennek a példáját. Úgyhogy szeretném a kollégákat arra bátorítani, és nekik elmondani, hogy már 2014-ben megállt az adósságnak a növekedés, és 2015-ben is ezt szeretnénk fenntartani. Németország egy 10 milliárdos programot tervez erre az évre befektetésre, befektetés ösztönzésre, annak érdekében, hogy nőjön a beruházásoknak a szintje. És mindez úgy, hogy nincsen új, újonnan keletkező államadosság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Brachman úr. Most pedig Cabrita úr kapja meg Portugáliából a szót, és kell, hogy készüljön fel a osztrák kollégán Kreiner úr a hozzászólásra. Kabrita úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy nagyon sajnálatosnak tartom, hogy az Euró Group vezetője, elnöke, Dijsselblum úr nincsen itt. Mégiscsak fontos lett volna, hogy részt vegyen egy ilyen nemzeti parlamentekkel folytatandó vitán, és azt is szeretn- arra is szeretnék utalni, hogy ma ismertem fel annak szükségességét, hogy elgondolkodjunk azon, hogy a költségvetési szerződésnek eh, a hiányosságaira utaljunk. Ugyanis ez a költségvetési szerződés, ez a fiskális szerződés, ez nem a megfelelő válasz a munkahelyteremtési kérdésre úgy gondolom, hogy az elmúlt hónapokban különböző dinamikát láthattunk az egyes európai intézményeknél. Itt van például az Európai Központi Banknak a legutolsó lépése. Fontos, hogy ezeknek a hatásai megérkezzenek a reálgazdaságba, és ne csak a pénzügyi szektorra korlátozódjanak. Fontos, hogy a jó magánbefektetések, de az értelmes közpénzből finanszírozott befektetések is előnyt élvezzenek a megújuló energiákba és egyáltalán az energiába. Fontos, hogy eh, a gazdasági folyamatok gördülékenyebbé váljanak, igazodjanak a gazdasági ciklushoz. Nagyon több eurózónás országban eh, most csökken az államadóság, úgyhogy a megtakarításnak a stratégiája, vagy a megszorításnak az előző bizottság által propagált stratégiája eh, nem feltétlen megfelelő, hiszen stagnáláshoz vezetett Európában, csak elmélyítette eh, adott esetben a válságos országok válságát. A trojkának a programja úgy gondolom, hogy most már kidobható a szemetes kukába. Portugáliában eh, ugyanis ahhoz vezetett, hogy csökkent eh, a versenyképesség, Portugáliának most nagyon sok olyan problémával kell szembenézni, amivel három évvel ezelőtt még nem kellett. Tehát fontos, hogy inkább a jövő betekintsenek ezek a programok, és a befektetés, a beruházás, az innovációra helyezzék a hangsúlyt, rugalmasabbak legyenek, és olyan országokra legyenek rászabva, amelyek speciális intézkedéseket igényelnek. Legyenek benne korrekciós intézkedések is, és az országoknak lesét kell, esét kell arra kapniuk, hogy a gazdaságokat úgy tudják kialakítani, hogy az jobban tudja követni a gazdasági ciklus alakulását. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Krajnál úrnak Ausztriából, és aztán Galtieri úr következik, Argyéri úr következik Olaszországból, Kramer úr, öne Mr. Chair, uh, Mr. Olli Köszönöm szépen, elnök úr. Oli Rén beszélt arról, hogy az Egyesült Államok sokkal erő, meg, nagyon megerősödve került ki a válságból, erősebb lett, mint az Európai Unió. Növekszik a foglalkoztatás, növe, egyre nagyobb mértékben növekszik az amerikai gazdaság, úgyhogy meg fel kell tennünk a kérdést, hogy mi a különbség az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Természetesen strukturális, kulturális szempontból nagyon sok különbség van, de mi a különbség a gazdasági és költségvetési politikában. Főleg a prioritásokban vannak különbségek, bár a a pénzügyi ágazat újratőkésítésével kapcsolatban hasonlóak voltak a válaszok, de az Egyesült Államok azt mondták, hogy minket, azt mondták, hogy minket nem annyira a deficit érdekel, hanem a növekedés és a foglalkoztatás. Európa pedig pontosan az ellentétét mondta ennek, felejtsük el a munkahelyteremtést és koncentráljunk a deficitre. Hosszú távon rosszul döntöttünk, az Egyesült Államok jó prioritásokat határozott meg, úgyhogy azt gondolom, hogy végig kell gondolnunk újra, a prioritásainkat, mert bebizonyosodott, hogy ezek nem jók. A másik dolog pedig, ugye gyakran beszélünk a versenyképességről, és szinte minden hozzászólásban a versenyképességet hajtogatják a kollégák. Ez persze összefügg a szabad piaccal, a cégekkel, az üzleti világgal, amelynek versenyképesnek kell lenni, de ennek semmi köze a politikához. Nekem semmiféle versenyképességről nem tudok beszámolni. A mi erősségünk nem a versenyképesség, hanem az együttműködés. Az elmúlt időszakban versenyeztünk egymással abban, hogy ki tud jobban adót csökkenteni azok számára, akiknek amúgy sincs szükségük az adócsökkentésre. A kérdés az az, hogy miért kell ezen a verseny úton tovább menni, hogyha ez a társadalomnak csak egy részét prioritizálja, és a többiek pedig egyre több adott kell, hogy fizessenek. Úgyhogy inkább az együttműködésre koncentráljunk, és ne annyira versenyre, és a versenyképességre. Ahogy látom az emberiség fejlődését, és abban azt látom, hogy a legnagyobb előrelépést mindig a nagy együttműködés időszakában értünk el, és nem annyira a nagy versenyek időszakában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Gardieri úrnak az olasz szenátusból tessék. Signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Olyan előadásokat hallottam, amelyek alapvetően optimisták. Arról szóltak ezek, hogy a mostani gazdasági fellendülés tendenciózus gazdasági növekedést jelenthet majd az euró övezetben és az Európai Unióban. Ugye van, akik azt gondolják, hogy ha rugalmasabban alkalmazzuk a különböző szabályokat és szakpolitikákat, és ezt párosítjuk strukturális reformokkal, akkor ez az eredmény jöhet létre. Most valóban történt egyfajta javulás számos országban, főleg olyan országokban, amelyeket valamilyen módon súlyosabban érintett a válság, de ne feledjük, hogy ezek a kiigazítások azért történtek meg, mert aszimmetrikusan rákényszerítették ezeket a folyamatokat a, a azokra az országokra, amelynek magas volt az adósága. Az északi országok keveset tettek hozzá ahhoz, hogy ez az eredmény megszülessen. Tehát aszimmetrikus helyzetről beszélhetünk, ami nagyon kockázatos a jövőre nézve. Azért veszélyes ez, mert a, defláció, a deflációval kapcsolatos tendenciákat felerősíti a kiigazítási politika az adósság problémát nem oldották meg általában. Hogyha azt akarjuk, hogy ebben a parlamenti ciklusban az euró övezet gazdasága jobban működjön, akkor igazi körülményeket kell teremteni a növekedésnek. El kell gondolni, hogy mennyire van szükség expanszív politikára. Egyfajta output gap van dolgunk, ez pedig az európai belső piac állapotával függ össze. Monetáris politikát, fiskális politikát, beruházási politikákat kell koordinálni, amelynek az expanzió a célja. A folytonosság hiányára kell odafigyelni, ha ez nem történik meg, akkor elképzelhető, hogy magas árat fizetünk az euróvezetben. Tehát óvatosnak kell lennünk, és ezt szeretném, ezt szeretném volna hangsúlyozni, így kell a jövő elé benézni. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Most pedig a válaszokat vagy észrevételeket fogjuk meghallgatni innen a pódiumról. Először Reitz urat hallgatjuk meg. Köszönöm. Igen, néhány rövid észrevételem lenne. Először is szeretnék gratulálni Portugáliának. A portugál pénzügyminisztert múlt héten bejelentette, hogy az IMF-nek vissza tudják fizetni a felvett hitelt, még a határidő lejárt előtt. Ez az eredmény a strukturális reformoknak köszönhető, illetve a költségvetési fegyelemnek volt köszönhető, és ez valamiféleképpen a válság hatása. Tehát gratulálok Portugáliának. Három évvel ezelőtt, amikor a költségvetési amikor a költségvetési szakbizottság elnökeként voltam itt, akkor arról beszéltem, hogy hogyan ezt a fegyelmet, ezt a fiskális fegyelmet hogyan lehet a beruházásokkal összeegyeztetni. Nos, a fiskális a fiskális fegyelem egyáltalán nem tesz rosszat a beruházásoknak, ezt láthattuk Lettországban. Egyetlen ágazatban sem vontunk meg állami támogatást, állami beruházást, már a fiskális politikánkat változtattuk. Az is világos, hogy nincs olyan megoldás, ami mindenkire alkalmazható. A tőke, tőkepiaci jogszabály, piacról szóló jogszabály, illetve a Juncker csomag és a kvantitatív enyhítés egyszerre alkalmazandóak. A Juncker terv nem, megléte nem jelenti azt, hogy a fiskális szabályokat enyhíteni kéne, vagy kevesebb fiskális fegyelemre van szükség, nem, ezek két dimenzió kiegészíti egymást nem nemzeti projektekről beszélünk. A Juncker terv, a Juncker csomag részben magánberuházásokról szól. Olyan projekteket céloz meg, amelyek stratégiai jellegűek, és a megtérülést fogják támogatni. Tehát ezek alapvetően nem a tagállami államkasszára rónak majd terheket. Ami a jövedelemadót illeti, a legutóbbi ECOFIN tanácson a különböző leányvállalati adókkal kapcsolatos útmutatásokat fogadtuk el. Nos, végezetül rátérnék egy olyan válaszra, ami már, amit már az Econ szakbizottság előtt is elmondtam. Az amerikaiakkal, az amerikaiak jelentették a bezzeg országot, de akkor még nem voltak olyan fényesek az eredményeik, eredményeik. Az amerikai dollár azonban egy kicsit megtorpant, mert az, a valós növekedési adatok nem voltak olyan jók, mint az előrejelzések. Ott egy kicsit más a helyzet. Ott mindenkire egyforma szabályok vonatkoznak. De mégis mi a legnagyobb különbség az EU és az amerikai gazdaság között? Nos, a tagállamokban sokkal kisebbek az eltérések a jövedelmek között. Például Lettországban rendkívül sok pénzt költ az államkassa szociális kérdésekre, hogyha ezt a tőkét vissza lehetne forgatni a gazdaságban, nyilván más lenne a helyzet. Európa az egyenlőség és a szociális védelem kontinense. Mi jobban figyelünk arra, hogy a jövedelmet egyenlően osszuk szét. Ez az igazi különbség a mi gazdaságunk és az övék között. De egyértelmű, hogy mi a szociális egyenlőséget próbáljuk elérni, hajlandóak vagyunk megfizetni a magas színvonalú egészség, szolg, egészségügyi szolgáltatások árát. Tehát ter, ö, szociális kérdésekben egészen más politikát vallunk, de természetesen mindezzel nem lehet újabb adósságokat felhalmozni. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Rén úr következik. Szeretne reagálni az elhangzott kérdésekre. Thank you. I, can be fairly brief. Köszönöm. Nagyrészt egyetértek azzal amit, azzal, amit az előző hozzászóló mondott, éppen azért magam is röviden tudok eh, beszélni, nyilatkozni. Portugáliából ketten is szerintem nagyon értékes hozzászólást eh, tettek. Én nagyon bátorítónak találom azt, hogy Portugália, Spanyolországgal és Írországgal együtt el tudják hagyni a programot időben, tehát teljesítik gyakorlatilag az elvárásoknál is hamarabb, vagy a várakozásoknál is hamarabb visszatérnek a fejlődés, növekedés, fellendülés útjára, és már a foglalkoztatásban is látunk pozitív adatokat. Én tudom, hogy kemény idők jártak ezekre az országokra, és tudatában vagyok a nehéz döntéseknek is, amelyeket el kellett szenvedniük az egyszerű polgároknak, de úgy tűnik, hogy kezdenek beérni ezek a gyümölcsök, és meghozzák az eredményüket ezek az intézkedések. El kell azt fogadni, hogy eh, amikor a programokat hatékonyan hajtják végre, akkor annak megvan az eredménye, ezt látjuk Portugáliában, Írországban és Spanyolországban Mutapinto úrral egyet értek abban, hogy az összes tagállamra ugyanazok a szabályok kell, hogy vonatkozzanak. Ami Litvániát illeti, év elején csatlakoztak az eurozónához. Gratulálok Litvániának ehhez. Lettország pedig 2014-ben csatlakozott, Észtország pedig 2011-ben. Így most már mind a három balti állam úgy döntött, hogy a magországok közösségéhez akar tartani, az eurozónához, és azt látjuk, hogy ez egy jó választás volt, mert ezek az országok így befektetéseket tudtak vonzani, és komoly gazdasági és politikai stabilitást élveznek, ami megint csak segítette a növekedést az elmúlt években. Ami a trojka jövőjét illeti, Britta úr ezt felvetette, az Európai Parlament egy közelmúltban hozott tavalyi jelentésében a trojka működésének felülvizsgálatát indítványozta. Talán emlékeznek arra, hogy 2010 elején a tagállamok ragaszkodtak ahhoz, hogy az IMF részt vegyen ebben az egész folyamatban, mert kétségeik voltak a bizottság függetlenségével kapcsolatban, és talán a professzionalizmusával kapcsolatban is, amit eh, én sosem értettem, de bizonyára voltak ilyen aggályok. Doing the job with democratic accountability, but, uh a, felmerült a demokratikus elszámoltathatóság kérdése is, de annak idején az EU-IMF trojkának nem volt alternatívája. The accountability would be ensured uh, through the channel of... E, annak idején úgy gondoltuk, hogy az elszámoltathatóság az Európai Parlamenten keresztül valósul meg, a bizottság közbejövetelével, és én azért elmondom, hogy amikor egy ország válságba jut, akkor szükség van az Európai Központi Bank szakértelmére és adataira is, illetve az új felülvizsgálati mechanizmusra, vagy bankfelül, bocsánat, felügyeleti mechanizmusra, amely, amelynek révén az Európai Központi Bank figyelemmel kíséri az európai bank és pénzügyi piacokat a tagállamok annak idején úgy gondolták, hogy IMF pénzekre is szükség van, amennyiben az IMF pénzt ad, akkor szigorú szabályokat is megszab, és nyilván beleszólást kell engednünk nekik a programokba. Tehát eh, ezekkel a fenntartásokkal én támogatom az EU-IMF trojka működésének felülvizsgálatát. Ez lehet egy része az átfogó Európai Uniós gazdaságirányítási rendszer felülvizsgálatának. Az eurozónának egyébként Member States uh, have so far blocked uh, any reform of a tagállamok eddig az eurozóna külső képviseletét blokkolták, tehát az IMF-ben az eurozónának külön képviseletre lenne szüksége. Ez, ez, hogy eddig ezt megtagadtuk magunktól, ez meggyengített bennünket. A G20-akon keresztül, illetve az ilyen fórumokon, hogyha részt tudnánk venni, akkor a világot valójában nem a G2 irányítaná, vagyis az Egyesült Államok és Japán, hanem Európának is nagyobb beleszólása lenne. Igazándiból most dől el, hogy Európa a súlyának megfelelő helyet kap-e a világ tárgyalóasztalainál, vagy, vagy nem. We have moved from the face of stabilization. E, most e, már a stabilizációtól eljutottunk a növekedésig, és itt e, a Európa pénzügyi kiavítása gyakorlatilag lezajlott. Most intenzifikálni kell a növekedés orientált politikákat, a beruházásokat kell növelni, ilyen jellegű reformokat végrehajtani, a hitelezést kell kiterjeszteni, valamilyen módon felpörgetni, ilyen intézkedésekre van szükség. Ezzel lesz majd növekedés és munkahelyteremtés. Köszönöm, Rén úr! Örömmel hallottam az ön kis előadását, különösen a az Európai Unió stabilitására vonatkozó megjegyzéseit. Herigen úr kap most szót. Köszönöm. Pablo Pintó által elmondottakra reagálnék. Ugye ugyanaz volt, vagy nagyon hasonló volt a program Írország és Portugália esetében. Megszabták nekünk a szabályokat, és mi ezeket betartottuk. Én is azt gondolom, hogy nem kaphat egy tagállam sem külön elbánást, elbírálást. Tudjuk, hogy adóság válság van egy sor európai országban ugye az adóság szinttel ez a program még nem tudott megbirgózni, de nem lehet azt csinálni, hogy egy országon segítünk adósság szempontból, már a többin meg nem. Mert ha ezt megtesszük, akkor, akkor a tagállamok gyakorlatilag elsodródnak a, elsodródnak a centrumtól, akár választások útján is megtörténhet ez, és egymás után sorba fognak állni ez a tagállamok, és bejelentik a különböző külön igényeiket Egyszerűen el kell fogadni azt, hogy az uniónak szabályai vannak, egyenlőség és tisztességes bánásmód kell, hogy jellemezze az uniót, ezt egyszerűen el kell fogadni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Most Goltieri úrnak adom át a kis elnöki kalapácsomat. Thank you. Thank you. Uh, No, I think you can stay here. Yes. De itt maradhat ön is, hát miért ne? Thank you. Uh, next Köszönöm szépen. Neperus képviselő következik Hollandiából. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. A stabil euró nagyon fontos, és természetesen Európa számára, egész Európa számára. Ugyanakkor azt látjuk, hogy most mindenki erről a stabilitás és növekedési csomagról beszél. Erre is tényleg szükség van, de tal- tartanunk kell magunkat a költségvetési hiányjal kapcsolatos egyességekhez. És tudom, hogy ez fájdalmas, nem szabad ezt elhallgatni. Nagyon sok olyan ország van, akik, a, akiknek tényleg fájdalmat okozott a reform mi Hollandiában is meg kell, hogy takarítsunk nagy kiadási tételeket a költségvetésben, így például a szociális biztonság ellátás területén törölnünk kellett, emeltünk adókat, és nyilvánvalóan ezt senki sem teszi lelkesen, de tovább kell haladnunk, és menetrendet be kell tartanunk, ez szükséges. Van egy pont, amit el kell, hogy mondjak. Meg kell, hogy nézzük azt is, hogy Európában, Európai Unióként az Európai Bizottság mit költ például? Az európai intézmények, az európai költségvetés mire költ? Mi hollandként izgatottan várjuk, holland eh, parlamentként is, hogy milyen jelentéssel állnak elő Európában a pénzek költéséről, és mennyiben biztosítják a költésnek az átláthatóságát hiszen nem csak a tagállamokban, hanem a bizottságnál is költségvetési fegyelemre kell törekedni. Köszönöm. Thank you. Next speaker. Köszönöm. Mue úr következik a francia parlamentből. Köszönöm szépen, elnök úr. A osztrák kollégánk az Egyesült Államokat említette. Ez igaz, hogy az Egyesült Államok gyorsan kilábalt a 2009-es válságból, azonnal nagyon expanzionista valutapolitikát folytatott, és utána kezdte meg a költségvetési konszolidációt, akkor, amikor az amerikai gazdaság újra növekedési pályára állt Európában, nem tudtuk ezt megtenni, mégpedig azért nem tudtuk ezt megtenni, mert a, az európai költségvetési politika nagyon komplikált dolog, és nem igazán sikerült a költségvetési politikát valóban Európában. Végül is minden ország a saját szabályait, illetve az, a, a szabályokat ö, ö, ö, alkalmazta, anélkül, hogy a teljes költségvetési hatását ennek Európában elemezte volna. A, a partnerek növekedéséből is profitálhatnak az egyes országok. hogyha mindenki ugyanazt, csinálni, ugyanazt csinálja, és nem nézi meg, hogy ennek milyen hatása van a másik országra, akkor merül fel az a helyzet, mint ami Európában is felmerült. Annyira lelassult a gazdaság, mivel mindenki ugyanazt a receptet alkalmazta, hogy a végén a, a strukturális deficitet sikerült leépíteni, de a költségvetési bevételektől elestünk. És így végül is azon csodálkozunk, hogy nincsen több növekedés, és a deficit pedig csak egy kicsit csökkent. Ez valódi nagy probléma, ahogy Jean-Claude Juncker is mondta, valódi gazdasági, politikai és költségvetési politikai koordinációra van szükség a gazdasági kormányzás keretében. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a jelenlegi konjunkturális helyzetre válaszolni tudjunk, reagálni tudjunk. Köszönöm. Keller asszony következik a francia szenátusból. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégámat követve, aki aláírta, hogy mennyire függünk egymástól Európában, hadd mondjam el, és valljam meg, hogy Franciaország a megerősített megfigyelési eljárás alatt van a túlzott deficit eljárás keretében. Tudjuk, hogy mi, mint nagy ország, nagy gazdaság felelősséget viselünk Európában. A célkitűzésünk az, hogy hatékony és fenntartható módon korrigáljuk a deficites problémákat. hogyha nem vezetjük ezt be minél hamarabb, akkor nagy nehézségeink lesznek. Meg kell reformálni a nyugdíjpolitikát, az állami kiadások helyzetét meg kell vizsgálni, meg kell vizsgálni a piac, illetve a munkaerőpiac rendkívül szigorú szabályait. Az Európai Bizottság újonnan, új módon eh, értelmezi a stabilitási paktumot, eh, és ezt januárban bejelentette, de persze ennek ellenére tudjuk, hogy továbbra is nagy eh, feladatok várnak ránk a közkiadások területén. Az Európai Bizottság valódi, jelentős reformokat vár tőlünk, ehhez ütemtervet kell csatolni. A második dolog, amit említenem kell, az az, hogy a költségvetési szikort össze kell egyeztetni a növekedéssel, és a Juncker terv ebben fontos szerepet játszik. Hadd mondjam el, hogy mennyire fontos elérni azt, hogy a növekedés újra beinduljon, de e, nem csak a növekedés fontos, hanem a bizalom újra felépítése. A gazdaságaink egymástól függnek, és e, hatékony e, tervre van szükség, hogy a munkahely teremtés területén újabb eredményeket érjünk el. Köszönöm szépen, Veszlón úr következik a svéd parlamentből. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy ebben az összefüggésben bármit is mondhatnék, ami eddig nem hangzott el. Ugyanis itt az eurozóna országairól volt szó, mi pedig nem vagyunk azok. Természetesen támogatjuk, hogy felelősségteljes költségvetési politikát folytassanak. Erről írt is a pénzügyminiszterünk egy könyvet, és abban azt mondta, hogy legalábbis meg kell próbálnunk szabadon cselekedni. Ennek megfelelően sajnos be kell tartanunk olyan költségvetési szabályokat is, amelyek szinte lehetetlenné teszik, hogy teljesen megfeleljünk a költségvetési fegyelem követelményének. Van azonban egy pont, ami eddig nem hangzott el ebben a vitában, nevezetesen az, hogy a politika a vállalatokkal és a szakszervezetekkel egy társadalmi szerződést kötött, és ennek részese a civil társadalomnak a nagy része is. Ez volt legalábbis a múlt, ugye azok, akiknek sok pénze volt, azok szövetségek kötöttek azzal, akiknek nem volt tőkéje ez a társadalmi szerződés volt az, amit aztán elért a válság. Azonban itt is fontos szem előtt tartani bizonyos alapvető szempontokat. Ha meg is szorítunk, akkor is ezt intelligensen kell tennünk. A megtakarításnak intelligensnek kell lennie. Ha ez nem így történik, az probléma, ugyanis az emberek elszegényednek, adott esetben a legalapvetőbb dolgokra sincs pénzük a táplálkozásra. Tehát meg kell fontolnunk, hogy mi az, amit együtt tudunk tenni, mi az, amit az EU tud tenni ez ellen. Mik azok a közös erőfeszítések, amik biztosítják, hogy ne kelljen azt megélnünk, hogy a saját régiónkban az emberek elszegényednek, az emberek hajlandóak adót fizetni, de az azért mégiscsak alapvető, hogy legalább a gyermekeiket eh, eh, etetni tudják az emberek. Úgyhogy a civil társadalom és a politika ezen a területen együtt kell, hogy működjön egymással. És az is fontos, hogy reform, hogy végrehajtsuk a reformokat. Ez is idő kell, nálunk is évekbe tartott, nem történt egyik napról a másikra. Köszönöm. Thank you. This treaty action... Köszönöm szépen. Ez a szerződés minden szerződő félre vonatkozik, Svédországra is, a konferencia pedig azok előtt az országok előtt is nyitva van, amelyek nem írtak alá a szerződést, mint például Nagy-Britannia, ahonnan a következő hozzászóló Lord Davis érkezik. Köszönöm szépen, elnök úr, nem az én hibám, hogy nem írtuk alá ezt a szerződést, én személy szerint ezt sajnálom. Hadd mondjam el, hogy, az, hogy Oliren és Hanigen úr előadásai nagyon nagy benyomást tettek rám, és nagyon nagy ösztönzőt jelentettek, miközben a görög válságot kívánják itt megoldani, egyedül a prioritásokat azonban nem jól határozták meg. Számos új intézkedést nyújt, vezettek be az elmúlt években a válság miatt, ezekben a szándék általában jó, de egy hiányzik, és ez nagy probléma az Európai Unióban és az Eurozónában, mégpedig az, hogy nincsen semmilyen automatikus mechanizmus, amely a st- restabilizációt, tehát a stabilizáció visszaállítását célozza. Ez általában a tagállamokban működik, például a munkanélküliség és a jóléti rendszerekben. A nemzeti biztosítási rendszerek, vagy a TB rendszerek be, ugye befizetnek a munkaadók, a munkavállalók, és leginkább, ahol a legnagyobb a foglalkoztatottság, onnan jön a e, legnagyobb befizetés, és azokban a régiókban megy a legnagyobb kifizetés, ahol a legnagyobb a munkanélküliség. Tehát ez egy aszimmetrikus negatív sok esetében, hogyha egy ország gazdasági visszaesést e, tapasztal, az, azzal egy időben egy másik régió gazdasági növekedést tapasztalhat, és ezzel a kontraciklikus intézkedéseket lehet bevezetni, ez egy gazdaságnak, nemzetgazdaságnak rendelkezésére állhat, ez az egyik javaslatom. Persze tudom, hogy a különböző tagállamok között nagyobbak a különbségek, nem ugyanolyan a munkanélküliségi segély szintje, úgyhogy kellene, hogy legyen valamilyen alapvető Európa szerte érvényes minimum összeg, és aztán a tagállamok ezt kiegészíthetik. Az munkanélküliségi szintje is különböző az európai nők különböző országaiban. Nem lenne tisztességes, hogyha az alacsony munkanélküliséggel rendelkező régióknak, országoknak kellene támogatniuk a nagy munkanélküliséggel rendelkező országokat. Úgyhogy azt gondolom, hogyha van itt egy ország vagy egy régió, ahol nagy a munkanélküliség, vagy ahol nagy, nagyon fontos intézkedéseket hoztak a munkanélküliség csökkentésére, ott merülne fel az az intézkedés, amit én javasoltam. Köszönöm. És csodálkozom, hogy ez még másnak nem jutott eszébe. Köszönöm. Thank you, actually. Köszönöm szépen. Már másnak eszébe jutott ez. Volt már egy ilyen szeminárium, ami foglalkoztatásról szólt, hogy ez az ötlet már fölmerült, megnyugtatom, de megköszönöm a hozzászólását. Kallemetsz kolléga következik az észt parlamenttől. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Ne panaszkodjunk túl sokat. Ez a közös eszmecsere kiváló alkalom arra, hogy az a számukra elkészített statisztikákat tanulmányozzuk. Arra hívnám fel a kollégák figyelmét, hogy az EU a 2020-as stratégiákat nem igazán lehet növekedéssel összekapcsolni. Kitűnő adatokat láthatunk a Finnország rubrikájában a gazdasági tevékenységet illetően, de nem igazán korrelál egymással a növekedés és a plusz deficit. Néhány kolléga értelmezésében a nagyobb növekedést nagyobb kiadást is jelent helyesnek tartom azt a javaslatot, hogy figyeljük meg alaposabban Lettország, Portugália és Írország esetét, de ott van de Dánia, Szlovákia, Lengyelország, Észtország is. Ezek az országok is képesek voltak arra, hogy plusz kiadást nélkül fenntartható növekedést hozzanak létre. Oli Rén úr az ALDE ülésen azt mondotta el, hogy ha a deficit és a plusz adósság növekedést termelne, akkor valószínűleg Olaszország, Spanyolország és Franciaország kapná a bajnoki címet, a gazdasági bajnoki címet Európában, de hát nem ez a helyzet. Úgyhogy figyelmesen kéne elolvasni a statisztikákat. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök most pedig a román szenátusból Krétú asszonyt fogjuk meghallgatni. Köszönöm. Ha megengedik, akkor románul szólok. Kétféle típusa van a tagállamoknak, és különbözőek nyilvánvalóan a rájuk vonatkozó standardmek, a mikro-makrogazdasági keretfeltételek és a fejlődésük is egységes intézkedéseket alkalmazni mindannyiukra, az nagyon vitatható, és ennek az eredménye is már előre látható. Tehát ugyanazok a szabályok különböző keretfeltételek mellett nyilván különböző végeredményhez fognak vezetni. A probléma ugyanakkor, amiről most szólnék, az az, hogy milyen értékelési kritériumokat alkalmazunk. A válságig az volt a helyzet, hogy a stabilitási paktum adta a kritériumokat, ugye a GDP-nek az alakulása, aztán érkezett természetesen a válság, és akkor a gazdaság újraindítása lett hirtelen a cél. Különböző fejlesztési standardeket fogalmaztak meg, amik többé-kevésbé a kormányok felelőssége alá tartoztak, és voltak aztán országok, akik egész egyszerűen elvéreztek. Voltak nagy gazdasági tudósok, Stiglitz és társai, akik eh, különböző szabályokat dolgoztak ki az elfogadandó gazdasági eh, intézkedésekre, de hát őket is meglepte a válságnak a eh, mélysége. A szomorú valóság az az, hogy nincs és nem is lehet ilyen körülmények mellett növekedés és fejlődés. Egy ezzel kapcsolatos jelentés nagyon nagy figyelmet keltett, de aztán feledésre merült. Aztán volt a 2020-as stratégia, ami az egyes területeknek a minőségi elemzését mellőzte nem feltétlen csak eh, az államadóság mértékét, eh, az államháztartási hiányt vette figyelembe. Nagyon-nagyon sok eh, dologról volt már szó, de tovább kell keresnünk az ideális megoldást. Thank you, and now from Cyprus. Köszönöm szépen, most a ciprusi parlamenttől Neofitu asszonyt fogjuk meghallgatni. Ευχαριστώ. Υπάρχει ένα παράδοξο. Itt egy ellentétet láthatunk, ami egyre inkább kieleződik az elmúlt években. A mi generációnk tiltakozik, és most eljött az az időpont, amikor vissza kell fizetnünk a korábban felvett hiteleket. Néhányan vannak, akik azt javasolják, hogy vegyünk fel újabb hiteleket a korábbiak törlesztésére, a, és így ettől várják a problémák megoldását, de hát ezzel csak a jövő generációit adósítják el. Én nem gondolom úgy, hogy ez lenne a helyes megközelítésmód. Európában, a saját országomban is, a szolidaritás egy fontos jelszó, amit mindenkinek be kell bizonyítania, de elfelejtünk egy másik szabályt, azt, hogy a szolidaritás mellett az igazságosság is fontos szempont, és az nem feltétlen igazságos, hogy valaki folyamatosan adósságot termel, és azt mások fizetik meg. Növekedést nem fogunk tudni további eh, eladósodás útján generálni. Csak is a költségvetés szanálása útján. De azt is be kell vallanunk, hogy a válság volt arra a megfelelő alkalom, hogy eh, az eurozóna struktúrájában mutatkozó bizonyos hiányosságokat eh, megszüntessünk. Bevezettük ugyanis az eurót, eh, de nem volt igazán közös költségvetési politikánk, nem volt bankunió, és nem volt közös bankfelügyelet sem. A válság adta meg a lehetőséget arra, talán kicsikét későn, hogy ezt a hibát, ezt a csorbát kiköszörüljük. Azt is szeretném elmondani, hogy mi a véleményem a nemzetközi valuta alappal kapcsolatban, ha az európaiak, az európai adófizetők azt, tehát nem, nem terhelhetjük az európai adófizetőket jobban, már pedig a nemzetközi valuta alapnak a kivonulása a folyamatokból ehhez vezetne. nagyon is látom, hogy a nemzetközi valuta alapnál komolyan látják ezeket a problémákat, és most már az európai intézmények is belátják. A helyzet az, hogy az Európai Unió véleményem szerint még teljes mértékben fel kell, hogy ismerje a problémák mélységét. Zárásképpen pedig elmondom, hogyha Európa jövővel akar rendelkezni, akkor tartania kell magát a szabályokhoz, még hogyha az bizonyos országok számára nehéz is. Meg kell tanulnunk, Eh, azt, hogy betartjuk a szabályokat. A kivételek ugyanis csak problémát okoznak. Thank you. Uh... Köszönöm. Ezzel a képviselők hozzászólásainak végéhez értünk. Most hallgassuk meg a végső észrevételek, tanulságokat. Az előadóinkat fogjuk tehát meghallgatni, meghallgatni Először miniszter úr következik. Köszönöm, Gualtieri úr. Kiegészítendő azt, amit az imént mondtam, hadd mondjam el azt, hogy teljesen egyetértek a ciprusi kollégával. Érdekesnek tartom, hogy Elég sok itt a fiatal a karzaton. A fiatalok fogják sajnos megfizetni azt az adósságot, amit mi halmoztunk fel, úgyhogy örülök annak, hogy érdeklődéssel hallgatják ezt a vitát a hallgatóság tagjai. Hogyha rövidlátóan politizálunk, illetve annak, hogy rövidlátóan politizáltunk eddig, meg annak a következményei. Sadovski úr elmondta az imént, hogy amikor adósság alakul ki egy családban, akkor nem szeretnénk ezt a gyerekeinkre vagy az unokáinkra ráhagyni. Ugyanez a helyzet az országokban is egyértelmű a párhuzam. Az adóság terhét csökkenteni kell, ennek számos módja van, és fontosnak tartom, hogy az így létrejövő tőkét befektessük, és ezzel segítsük a jövő generációit, ne pedig terheljük őket az adósság visszafizetésével. a korábbi paradigmában ugyanis így gondolkodtunk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Hát igen, úr. Köszönöm, elnök úr. Néhány dologra reagálnék. A svéd képviselő említette, hogy hogyan sikerült Svédországnak kilábalni a válságból, mi történt a társadalomban. Hasonló dolog történt velünk. Nem állítom, hogy az írek eh, nagyon szeretnék az ír kormányt, de amikor a trojka aktív volt Írországban, akkor azonnal munkához láttunk elmagyaráztuk az emberek, hogy miről van szó, a foglalkoztat, a munkaadókkal egyeztettünk, a szakszervezetekkel is, úgyhogy pontosan ismerte mindenki, milyen helyzetben vagyunk, tudta ezt mindenki, ez biztos, hogy segített. Aztán a ö, fe, egységes felügyeleti mechanizmusról, a bankunióról is hallottunk, illetve a ö, kvantitatív enyhítésről is, azt hiszem ezekkel kapcsolatban konszenzus van, hogy ezek segítenek. Ugyanez a helyzet a Juncker csomagról. Számos lehetőségünk van, számos eszközünk van, ahogy Quentin Davis és mások is elmondták, azért egyéb elképzelések is vannak, ezekre is oda kéne figyelni. Fontos, hogy ne űrjünk a babérjánkat, ne csak arra koncentráljunk, amit már kitaláltunk, hanem nézzünk egy kicsit körül. Thank you. Holly Rand. Köszönöm, Oli Rén Köszönöm, Roberto. Szeretnék köszönetet mondani Lord Davisnek, megköszönöm a hozzászólását, és a Lordok házának is, akik folyamatosan, nagyon részletesen írnak jelentéseket az európai gazdaságról, ezeket mindig örömmel olvasom, elgondolkodtató munkák ezek és sokat segítenek abban, hogy javítsunk a európai gazdaságpolitikán. Ahogy Gualtieri úr is elmondta, a közelmúltban az automatikus stabilizátorokkal kapcsolatban sok javaslat született. Elég vitatott ez a kérdés Európában. Az USA-ban máshogy alakult ez. ez. Nagyon nagy a szövetségi költségvetés az, az Egyesült Államokban, de a, az államok az egyes államoknak nem lehet, nem halmozhatnak fel adósságot, és nincsen megmentési szabály, úgyhogy kicsit más az alap felállás. Remélem, amikor legközelebb vizsgáljuk felül az európai gazdaság irányítást, akkor ezt még egyszer elővesszük. Azt hiszem a legfőbb iránymutatás az, hogy a szolidaritás, a szolidaritást is meg kell növelni, hogyha a felelősség megnő. Kalamec úrnak is szeretnék köszönetet mondani valójában azt mondtam, egyébként Spanyolország egy kicsit, persze a egy kicsit megváltozott az elmúlt időszakban. Spanyolországban a, reform, vagy Spanyolországban a reformok sokkal határozottabban öltöttek formát, mint Franciaországban vagy Olaszországban. Én pontosan azt mondtam akkor, hogy a nagy fiskális, ha a nagy fiskális deficit e-, egyenlő lenne a nagy gazdasági növekedéssel, akkor Franciaország és Olaszország lenne az európai bajnok, Japán lenne a világbajnok, és Finország lenne az északi bajnok. És ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Mue úrnak a monetáris politikával kapcsolatban azt mondanám, hogy nagyon érdekes dolgokat hallottunk tőle. Tovább folytatván a gondolatát, az elmúlt hat évben alapvető változás történt az Európai Központi Bank szerepében. Fogalmi szinten, illetve, szinten is, illetve egészen más, hogy máshogy alakult a szerepük a szakpolitikában is. Eljutottunk például a kvantitatív könnyi enyhítésig, és ez sokat segített az európai piacokon. A bankuniós létrejött, Ezáltal Európa bankrendszere és pénzügyi rendszere sokkal ellenállóbb. Aztán a fiskális és gazdasági oldalon láthattuk, hogy megerősödött a gazdasági irányítás, és létrejött az európai stabilitási mechanizmus. Összességében ez azt jelenti, hogy a bankokra, pénzügyi intézményekre nézve, illetve a gazdasági problémákra nézve az Európai Unió immáron sokkal jobban ellen tudna állni egy jövőbeni válságnak. Ez pedig azt jelenti, hogy ennek kisebbek lesznek a szociális és gazdasági költségei. De a szakpolitikai koordináció megerősítendő, ennek is az a célja, hogy meg tudjuk előzni a válságot, illetve hogy a gazdasági növekedést célozzuk meg. Tudjuk, hogy a megelőzés mindig jobb, mint a, az orvoslás. Ezt kell tehát elérnünk. Olyan szakpolitikát kell követni, amelyek a gazdasági növekedést hozzák létre. Köszönöm szépen, és folytassuk a jövőben is ezt a párbeszédet. Thank you, Oli, and thank to all... Köszönjük, Oli, és mindenki másnak is. Nagyon érdekes volt. Én csak néhány dolgot mondanék röviden, reagálva az itt elhangzottakra. Ugye először is arról, hogy a témánk a költségvetési paktum, a fiscal compact lett volna, illetve hát az volt. Ehm, e, és hát ehhez képest csak Henegen kollega beszélt a költségvetési paktum végrehajtásáról egy konkrét tagállamban, míg a többi kollega, amikor egyáltalán utalt a az abból a paktumból fakadó kötelezettségekre, például a kiegyensúlyozott költségvetés kötelezettségére, ott valójában a stabilitási és növekedési paktum, paktum által bevezetett kötelezettségekre utaltak. Ugye érdekes volt ez, Oli Rehn részt vett annak idején ebben a munkában. A tárgyalások során a költségvetési paktum átalakult és hozzáigazodott a, a stabilitási és növekedési paktumhoz, illetve az EU joganyaghoz. Mi az, mi az amit a, a költségvetési paktum egyáltalán, mint újdonságot bevezet? Hát mindössze annyit mondja, hogy annyit mond, hogy a tagállamoknak be kell tartaniuk az EU jogszabályokat, hát de azt egyébként is be kell tartani, ebből a szempontból ugye nem volt különösebben szükséges. Annak idején Ugye a kettes cikk azt mondta, hogy az Európai Unió joga elsődleges, illetve előnyt élvez, és és akkor merült fel a költségvetési egyensúly kérdése, amit egyébként az európai jog meghatároz. Tehát igazság szerint úgy utaltunk rá, hogy kiegyensúlyozott költségvetés, ahogy azt az EU jog meghatározza beleértve a rugalmasságot. Tehát a rugalmasság az nem áll ellentétben a költségvetési, költségvetési paktummal, mert valójában a költségvetési paktum úgy fogalmaz, hogy költségvetési egyensúly, ahogy azt az EU jog meghatározza már pedig az rugalmasan határozza meg. Nem olyat mond, hogy mi legyen a költség, mi lehet maximum a növekedési, illetve a költségvetési hiány. Alapvetően a költségvetési paktumnak két öröksége van, az egyik a, egy csúcs volt, illetve ezek a konferenciák. És hát ezen a konferencián például részt vehetnek olyan országok is, amelyek egyébként nem fogadták el a költségvetési paktumot, itt a Csehköztársaságra vagy Nagy-Britanniára gondolok. Ugyanakkor, hogyha nekem kellene most elmagyaráznom, hogy milyen szerepe van a költségvetési paktumnak az EU jogban, nehéz dolgom lenne. Hát ott van az eurócsúcs, amit bevezet, és aztán ezek a konferenciák, amiket itt szervezünk, de azon kívül nem tudom. Tehát ezen kívül, ugye, amit a trojkáról is mondtunk, a közösségi módszer jobban működik. A közösségi módszer az, az jobb, és ez a konferencia is az uniós jog kontextusában ennek egy példája. A trojka módszereit is összhangba kell hozni a közösségi módszerekkel. A kettős csomag, a Tupac maga is tartalmaz előírásokat, amelyek révén demokratikusabb az országok politikájának monitorozása. E, ugyanakkor ez Görögországra nem vonatkozik, mert az az EFSF alá tartozik, de vannak ilyen eszközeink, és erről egy nagyon érdekes vitát lehet e, lefolytatni, hogyan lehet a közösségi módszert még inkább kiterjeszteni, hogyan lehet a az európai jog alá hozni azokat a kormányközi elemeket, amelyek léteznek az európai jogon keresztül egyébként szerintem könnyebben megvalósíthatjuk a célkitűzéseinket, eh, nevezetesen az eurozónának a, a közös gazdaság irányítását. Ez az európai jogon belül könnyebben eh, megvalósítható. Eh, ennek konkrét politikai hatása is lenne, Nyilván én most következtetéseket nem vonhatok le, hogy melyik politika, a, a, vagy milyen politika a legjobb, mert eltérőek a, az álláspontok, és akár filozófiai különbségek is vannak köztünk arra vonatkozóan, hogy milyen legyen egy ország költségvetése, illetve hogy a piacról kölcsönöket felvenni, hiteleket felvenni azért, hogy beruházzunk, az, az üdvöse vagy nem annyira üdvös nem az én feladatom eldönteni ezeket a vitákat. A bizottság egy köztes utat jár, tehát én azt gondolom, hogy egyrészt van a strukturális reformok iránti igény, az megmarad, és kicsit akomodálóban állnak hozzá a másik oldalon megjelenő felvetésekhez is. Tehát a kötelezettségeket a velük járó rugalmassággal együtt kell megvalósítani. Olyan megfogalmazás van, hogy ösztönözi, ösztönözi a bizottság a strukturális reformokat. A stabilitási paktumban is szerepel, hogy egy, a fontos strukturális reformoknak, ugye ott van az, hogy fontos, ha ilyeneket hajt végre egy ország, akkor a középtávú céloktól egy kicsit eltérhet, mármint költségvetési hiány céloktól. Vannak tehát szakpolitikai különbségek köztünk, ezen a konferencián ezek elő is jönnek, de én azt gondolom, hogy az, hogy a vita európaibbá vált, az már önmagában egy eredmény. Ebben az évben európaibbnak látom én ezt a megbeszélést, mint a korábbi konferenciák voltak, amit én előrelépésnek látok, és bátorítónak köszönöm még egyszer mindenkinek ezt az érdekes vitát. Okay, so uh, I invite uh, Marita Ulfsborg. Marita Ulfsborgét és Alia Barcát kérném, hogy jöjjenek ide az elnöki pulpitusra a következő panelhez. Az EMU megerősítése. az EU szociális dimenziójának megerősítése.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

Köszönöm. Dāmas un kungi, kolēģi, vēlos pateikties kolēģiem par... Kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani eh, kollégáknak eh, a vitáért az európai szemeszterről. Ez nagyon konstruktív és eh, informatív vita volt. Köszönöm az előző panel elnökeinek a munkáját. Az első két panel a köz- és magánberuházásokról szólt, a növekedés és a foglalkoztatás terén, illetve a strukturális reformok és a pénzügyi csomag kérdését taglalták. Most pedig a gazdasági és valuta unió szociális dimenziójának erősítésére koncentrálunk. A konferencia témái nagyon jelentősek, és mindegyik egyformán fontos. Ami a nagyobb növekedés elérését illeti, rendkívül fontos biztosítani, hogy a növekedés inkluzív és fenntartható legyen. És így csökkentsük a bizonytalanság következményeit a jövőben. A nagy recesszió gazdasági visszaesés azt mutatta, hogy ezen elemek bármelyikének a hiánya nagyon negatív hatással lehet az, egyéni, az egyénekre, illetve a gazdaságra, az egész társadalom alapjait rengetheti meg, és szociális nyugtalansághoz vezethet. A befogadó jellegű növekedés növekedést az Európa 2020-as stratégia biztosítja. Azonban a makrogazdasági politika nem minden eleme foglalkozik a befogadó növekedéssel. De azonban most, hogy Európát újra növekedési pályára állíthatjuk, nagy figyelmet kell szentelnünk ennek a kérdésnek. A megfelelő, fenntartható, jól működő TB rendszerek és a foglalkoztatási rendszer csökkentheti a szegénységet, a szociális tevékenységet és az emberi tőkébe való beruházást ösztönözheti. Ez az emberi tőkébe való beruházás elengedhetetlen. Az európai országok csak így maradhatnak versenyképesek a változó világban, és csak így biztosíthatják a megfelelő életszínvonalat a polgárok számára hosszú távon. A szociális dimenzió minden politikai területen való figyelembevétele nagyon nagy hozzáadott értéket jelent. A szociális befogadás elengedhetetlen. A foglalkoztatás és a szociális politika főleg nemzeti kompetenciába tartozik, mégis a tapasztalat cserére nagy szükség van. Főleg azt kell megvizsgálni, hogy a tagállamok a szociális befogadásra vonatkozó elemeket a hosszú távú növekedési stratégiáikba hogyan veszik figyelembe. Külön figyelmet kell fordítani a munka helyek minőségére, illetve a munkaerőpiac ton megvalósuló integrációra. Ami a strukturális reformokat illeti, bár ezek elengedhetetlen szerepet játszanak a gazdasági növekedés visszaállításában, közép és hosszú távon, a rövidtávú szociális következményeik ezeknek negatívak lehetnek, és egyes esetekben ez be is bizonyosodott. Lettország példája is azt mutatja, hogy a hatékony TB hálózat és szociális biztonsági hálózat enyhítheti a reformok negatív hatásait. Az is, be, az is világosá vált most már, hogy milyen beruházások azok, amelyek a szociális követke, szociális következményei elfogadhatóak. Ami azt illeti, hogy nagyon függünk egymástól, egyes tagállamokban hozott intézkedések más tagállamokra nagy hatással lehetnek. Ami az Európai Uniós költségvetési reformokat illeti a beruházások ide vonzása érdekében, kiegyensúlyozott strukturális alapokon kell dolgozni, alapokért kell dolgoznunk. Az emberi erőforrás, az üzleti szféra és az infrastruktúra, szempontjából ez elengedhetetlen szerepet játszik. Csak ennek köszönhetően lehet hosszú távon a növekedést biztosítani, és ez határozza meg az üzleti szféra számára a beruházási feltételeket. Lettországban fontos intézkedések várnak ránk szociális téren, és a szociális bizottságok elnökeinek konferenciáját február 22-23-án szervezzük Lettországban. Arról tájékoztattak, hogy különböző tagállami delegációk jelentkeztek erre az ülésre, de nem mindegyik, úgyhogy kérem, gondolják ezt végig még egyszer, és várjuk a további jelentkezéseket. Kedves kollégák! Valdis Dombrovskis még nem érkezett meg, ezért a Szociális Bizottság, Európai Parlamenti Szociális Bizottság elnökének adom meg, fogom megadni a szót, Marita Uvszkognak, és önt kérem, hogy tartsa meg előadását, bevezető előadását, és mi ketten fogjuk elnökölni ezt az ülést, tessék. Köszönöm szépen. Dombrovskis úrat várjuk, de még várjuk, addig engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a Gazdaság és Valuta Unió szociális dimenziójáról. A pénzügyi és gazdasági válság próbára tette az Európai Uniót. 25 millió embernek nincs munkája, és ebből legalább 6 millió fiatal. 120 millió ember fenyeget a szegénység, és a, vagy a szociális kirekesztés Európában. A nők részvétele a munkaerőpiacon nagyon negatív hatást tapasztalt, és a növekedés pedig eléggé szerény. Ez nagyon messze van az EU 2020-as célkitűzésektől, amely, amelyeket nem sokára el kellene érnünk, és amelyeket nem régiben határoztunk meg. A belső piac, a mozgás szabadságon alapuló belső piac az Európai Unió egyik kulcsfontosságú eleme, Ebben megvan az a potenciál, hogy növekedést és munkahelyet teremtse, de ahhoz, hogy a piac hatékonyan működjön és nevezessen szociális dömpinghez, tisztességtelen versenyhez, az Európai Uniónak kötelező érvényű szabályokat kell elfogadnia a munkavállalók védelme érdekében, minimális sztenderdeket, mert a közös piacot nem lehet arra kihasználni, hogy a munkavállalókra vonatkozó feltételeket teljesen ellehetetlenítsük. Az Európai Unió nem lehet nyertes, hogyha a tagállamok egyre alacsonyabb jövedelmet kínálnak a munkavállalóknak, egyre elfogadhatatlanabb munkakörülményeket kínálnak. Ez, nem fog, ez elfogadhatatlan mind a szakszervezetek számára, mint pedig oda vezet ez, hogy a cégek tisztességtelen versenybe szálljanak be. Nem versenyezhetünk Kínával például, vagy Indiával a feltételek csökkentésében. A munkavállalók és a munkafeltételek rendkívül fontos eh, szerepet játszanak. A rossz munkafeltételek és az alacsony bérek eh, oda vezetnek, hogy az európai projektet elutasítják a polgárok. Ennek eredménye a nacionalizmus, a populizmus eh, és a protekcionizmus mm, elterjedése, és ez nem szolgál Európa javára. Az egyik legfontosabb emlékem a tavalyi választási kampányból egy telefonhívás amelyet egy lelkésztől kaptam, aki a svéd egyházat képviselte egy közepes városban, Svédországban, és ő beszámolt arról, hogy a városon kívül egy nagy parkolóban micsoda feltételek uralkodnak, a kamionsofőrök itt parkolnak és várják a többi, a következő megbízást, a kamionjukban élnek a kamionsofőrök, nincsenek megfelelő higiéniás körülmények, szörnyű hideg télben, Svédországban csak kis kemping főző kis eszköz melegítette őket, ez 2015-ben a realitás. Ma az Európai Unió nem került közelebb az EU 2020-as célok eléréséhez. Nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között, a szociális kohéziót ez veszélyezteti, és egyre nagyobbak az egyenlőtlenségek. Azért, hogy fenntartható növekedést érjünk el hosszú távon, ö, csökkentenünk kell az egyenlőtlenséget. Ez, a, ez egyik feladatunk a társadalmi struktúrát kell megvizsgálnunk. Nem működhetünk Európai Unióként, hogyha ebben nem leszünk sikeresek. A, a gazdagság elosztása, a javak elosztása, az tisztességes elosztása a feladatunk. Egyre kisebb a tagság a szakszervezetekben, mert már a szakszervezetek sem tudják megvédeni a munkavállalók jogait, az egyenlőtlenség egyre növekszik, egyre alacsonyabbak a bérek, és egyre nagyobbak a konfliktusok. konfliktusok. Ez az egyenlőtlenség elterjedése nagyon lassú, vagy negatív növekedést eredményez. A munkaerőpiacon erős és egyenlő partnerekre lenne szükség, és az Európai Unió identitása egy részben ebben rejlik. A válság kezelése és a gazdasági kormányzás tiszteletben kell, hogy tartsák a szociális partnerek, a civil társadalom autonomitását. Hogyha ezt nem tudjuk elérni, akkor azt gondolom, hogy ezt, ha ezt el tudnánk érni, akkor nagy előrelépést jelentene ez. Nem csak a gazdagság, gazdaságról van itt szó, hanem az egyenlőségről, a civil társadalomról. Ez nem egyszerűsíti a feladatot, de azt jelenti, hogy sok különböző tengelyen kell megkezdeni a munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólását, Úszkok asszony és a francia eh, Nemzetgyűlés pénzügyi bizottságának alelnöke Pierre Alain Muel is itt van köztünk, tessék önél szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony azt gondolom, hogy nem lehet ma az Európai Unió gazdaság és monetáris politikájának szociális dimenziójáról beszélni, anélkül, hogy emlékeztessünk arra, hogy miről szólt ez a két nap, amit itt együtt töltöttünk, hogyan lehet a recesszióból kijönni, amely kialakult Európa szívében is először is. A monetáris unió szociális dimenzióját kell megerősíteni, ennek feltétele hogy olyan politikákat, olyan gazdasági politikákat folytassunk, amelyek a gazdaságpolitika összes célkitűzését megtartják, a stabilitást természetesen, de a munkahelyteremtést is, a növekedést és a társadalmi kohéziót. Egy olyan politikára van szükség, amely lehetővé teszi, hogy elkerüljük azt, ami az elmúlt három évben kialakult. 6 millióan vesztették el a munkájukat, egyes tagállamunk GDP-je több mint 25%-kal csökkent, a fiatalok között a munkanélküliség elviselhetetlen mértékeket ölt bizonyos tagállamainkban. Az Európai Unió azt mutatja, az Európai Válság azt mutatja, hogy a költségvetési szabályok koordinálása nem elég, ehm, hanem a eh, makrogazdasági eh, diagnózist együtt kell felállítani, és azt úgy kell kialakítani, hogy ez megfeleljen a globális helyzetnek az eurózónán belül, ahogy azt Jean-Claude Juncker, Juncker is mondta tegnap, egy igazi gazdaságirányításra van szükség az eurózónán belül. Olyan politikákat csináltunk eddig, amelyek lényege az volt, hogy megszorítások, amelyek révén rendbehozzuk a költségvetéseket, miközben csökkentjük a munka költségét, és ezzel a versenyképességet mozdítjuk elő. E, ezek a politikák működnek akkor, amikor egy ország csinálja őket, de amikor mindenki ugyanazt csinálja, akkor az eredmény ismert, a recesszió és egy gyakorlatilag deflációs helyzet. Amikor egy ország folytatja a költségvetési konszolidálás e, politikáját, akkor a recessziós hatást a partnerországokban bekövetkezett növekedés részben kompenzálja, miközben a szociális e, ára a munkának eh, korlátozott marad. Eh, de eh, amikor többen csinálják egyszer ezt a politikát, akkor a depressziós hatások azok megerősödnek, miközben a pozitív hatások nem érződnek igazán. Egy ország tudja a versenyképességét javítani úgy, hogy csökkenti a bérszínvonalat, de ha mindannyian ezt csinálják, akkor az eredmény lenullázódik, és nem alakul ki verseny képességbeli növekedés Európán belül, hanem gyakorlatilag ez elvezet a deflációhoz. A munkanélküliség növekszik így módon, az államadóság nem csökken, gyakorlatilag ugyanaz történik most, mint 80 éve a 30-as években, amikor európai deflációs politikát folytatott. Azok a kötelezettségeket, amelyeket a, Trója, a Trojka ró Görögországra mindig is a, gyakorlatilag az európai szolidaritás ellentétének számítanak az Európai Unió mindig felfele tudta húzni az új tagállamait, kivéve az elmúlt három évben. Amikor Spanyolország és Portugália csatlakoztak az Európai Unióhoz, sokan attól féltek, például Franciaországban, a hazámban, hogy a bérkonkurencia lefelé fogja húzni a gazdagabb országokat, vagy áttelepülnek a gyárak Nos, ez lehet, hogy bekövetkezett volna akkor, ha Európa pusztán egy piac, egy nagy piac, de hál' Istennek ott vannak a szolidaritási mechanizmusok, a strukturális alapok, amelyek beruházásokat tesznek lehetővé, modernizálást, és éppen ezért a konvergencia az fölfelé irányult. Hogyha nem akarjuk azt, hogy a kiigazítás lefelé irányuljon, akkor Eh, fel kell hagyni a nem együttműködő politikával, olyan dolgokat kell kialakítanunk, olyan eh, versenyképességi politikát, amely mindenkinek jó. Például minimálbér, közös minimálbéreket kell, differenciált, bocsánat, differenciált minimálbéreket kell eh, bevezetni. Meg kell vizsgálni azt, hogy ki lehet-e alakítani egy közös TB rendszer pillérét, vagy egy szolidaritási mechanizmust az uni, a monetáris unión belül. A, a gazdaságpolitikának a szociális dimenzióját eh, az európai szemeszter teljes hosszában figyelembe kell venni, és nem csak az éves növekedési vizsgálatkor.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 megvalósulnak. A központi bank puhítási politikájának örülhetünk, illetve azt, hogy ez a 315 milliárdos beruházási terv az elkövetkezendő három évre megvalósul, amelytől egy nagy tőkeáttételi hatást várunk. Ugyanakkor az európai, az eurozónának van egy 230 milliárd eurós külkereskedelmi aktívuma, amely leginkább a belső kereslet összeomlásának köszönhető. Ezt a 230 milliárdot fel lehetne használni használni minden probléma nélkül a fellendítés finanszírozására. Európának meg kell találnia, újra kell meg kell találnia a Lisszaboni stratégia szellemiségét, eh, és eh, ezeket a gazdaságpolitikája eh, központi elemévé kell tenni, egy gondolok a foglalkoztatásra, kutatásfejlesztésre, oktatásra, szegénység csökkentésére és a klímaváltozásra. Mert a költségvetés politikát márványba véstük, ugyanígy márványba lehet vésni azt is, hogy a szociál szociális jogoknak ugyanakkor a súlyuk kell, hogy legyen, mint a gazdasági jogoknak. Érdemes itt felidézni, hogy nem régiben az olasz miniszterelnök miniszterelnök Matteo Renzi mit mondott, nagyjából ugyanezt, és a német koalíciós megállapodás is ugyanezt a gondolatot fejezi ki az emberi jogi kartában megfogalmazott szociális jogok és az egyenlőség betartandó akár a belső piac szabadságaival szemben is. Az egyenlőtlenség és az egyéni önzés volt az, ami elvezetett bennünket a 2008-as válságig, és a tagállamok közti szolidaritás hiánya volt az, ami súlyosbította az eurozóna válságát. Amennyiben a szolidaritást az Európai Unió eh, monetáris politikájának központi elemévé tudjuk tenni, akkor ki tudunk lábolni a válságot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Műhely úr. Most pedig az Európai Bizottság alelnökének szeretném megadni a szót, aki az euróért és a szociális párbeszédért felelős biztos, Vádis Dobrovski következik. Dear, uh, Miss Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt, tisztelt Ryder úr, tisztelt Nőé úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretném megköszönni a meghívást. Örülök neki, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben ezen az eseményen, a parlament közi konferencia hetén, és beszélhetek erről a mostani témáról, ami nem mást, mint az EU, a gazdasági és monetáris unió szociális dimenziójának megerősítése. Nem csak az euróvezetben, hanem a teljes Európai Unióban meg kell erősíteni a szociális dimenziót, a szociális párbeszédet. Ma már beszéltek az Európai Bizottság gazdasági prioritásainak három pilléről, az éves növekedési vizsgálatról, tehát az a beruházások növeléséről beszéltek már, ugye ez a híres nevezetes Juncker terv, a strukturális reformokról és a fiskális fegyelemről, illetve felelősségekről. Ez a három pillér segít majd abban, hogy fenntartható a fenntartható fejlődést, illetve fenntartható növekedést érjük el. A mai napon arról is beszélnünk kell, hogy a három pilléren keresztül mit akarunk elérni, szociális piacgazdaságot, megkívánjuk, megkívánjuk tovább erősíteni a gazdaság és monetáris unió szociális dimenzióját, ahogy arról már egy 2013-as bizottsági nyilatkozat is szól. 2008-2009 óta, tehát a válság kezdete óta a szociál... egyre nőttek a szociális és gazdasági különbségek Európában, és ezzel foglalkoznunk kell. Egyre több a szegény, egyre több a munkanélküli, különösen a fiatal munkanélkülek helyzete aggasztó, és nagyon nagy a különbség az Európai Unió központi és periferiális részei között a, különbség, a gazdasági konvergenciára kell törekedni, illetve minden egyes európai polgár életét javítani, javítani kell. Nem a nem megfelelő munkaerőpiaci helyzet akár egy tagállamban is mindenki számára aggodalmat jelent. A negatív fejleményeknek hatása van a többi tagállamra is, alacsonyabb lesz ezáltal a termelékenység és a versenyképesség is ezért hangsúlyozzuk azt, hogy társadalmi méltányosságra van szükség, munkahelyeket kell létrehozni, modernizálni kell a munkaerőpiacot, illetve a szociális jóléti szolgáltatásokat. A túl nagy különbségek szociális és foglalkoztatási téren nem kívánatosak. A a foglalkoztatási és szociális szakpolitikai kérdések is szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Megfelelő igazgatási, irányítási szer, szerkezetet kell kidolgozni, hogy ezt a problémát megoldjuk, illetve pénzügyi stabilitást kell biztosítani a gazdasági és monetáris uniónak átláthatóvá és szociálisan legitimé kell tenni az ezen belül hozott intézkedéseket. Mint említettem, a 2003-as nyilatkozatunk már szólt a Gazdaság és Monetárius Unióról. Az előző bizottság is foglalkozott azzal, hogy a szociális dimenzió nagyobb szerepet kapjon egy tágabb értelemben vett gazdasági irányítási rendszerben. egy új eredménytáblát állítottunk fel, ebben szociális és foglalkoztatási jelzőszámok is vannak, és a szociális és foglalkoztatás politikai intézkedések koordinációja a célja ennek. Plusz szociális jelzőszámokkal egészítettük ezt ki a későbbiekben. Gazd, ö, szociális konzultációt a tagállamokban, és természetesen EU szinten is folytatunk, és ezeknek az eredményét mindig figyelembe vesszük döntéseink végrehajtásakor. Ide tartozik még a makrogazdasági párbeszéd és a három oldalú szociális egyeztetés. Számos javaslat született a 2015-ös bizottsági munkaprogramban, a gazdaság és monetáris unió foglalkoztatási dimenziója fontos részét képezi a munkának. Egészében ez, ez prioritást élvez majd. Június, a júniusi tanács témája pontosan ez lesz. Aztán a munkerő mobilitásának csomagjával is foglalkozunk majd, ez a mobilitás optimális tételével foglalkozik majd, illetve a különböző tagállami rendszerek közötti koordinációjával is foglalkozik. Fontosnak tartom azt is, hogy a hosszú távú munkanélküliség ellen félépjünk, illetve odafigyeljünk a fiatalok képzésére. Nézzük a tagállamok szerepét. Mindezzel párhuzamosan, ahogy abban arra utaltunk a éves növekedési felmérésben, ezzel párhuzamosan a tagállamoknak is el kell végezniük a házi feladatukat, el kell érni azt, hogy új munkahelyek teremjenek, szülessenek, meg kell nézni azt, hogy mi akadályozza ezt, közben az, közben az embereket fejleszteni kell, képezni kell. Megfelelő szakpolitikákkal a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát és megfelelőségét is javítani kell. Nagyon fontos az is, hogy az emberi erőforrások fejlő, fejlesztésében ruházzunk. A szakmai képzés is elengedhetetlen ahhoz, hogy a növekedést elérjük. Az imént említett javaslatok mellett hosszú távú célkitűzése is vannak a bizottságnak a gazdaság és monetáris unió szociális dimenziójával kapcsolatban. A konvergenciát kell támogatni, ezt úgy lehet elérni, hogy az európai szemeszter által felkínált összes lehetőséget ki kell használni. Nagyobb szociális kohézióra kell ezen keresztül törekedni. A szegénység strukturális csökkentése szintén olyan cél, amiben a tagállamok is segíthetnek fontosnak tartom az átfogó reakciót, tehát az emberi tőkébe kell beruházni, megfelelő vállalati környezetet kell teremteni, illetve a belső piacot is meg kell erősíteni, hogy munkahelyeket hozhassunk létre. Az átfogó megközelítést segíti a megfelelő szociális párbeszéd is, szakmai és politikai szinten is végre kell ezt hajtani tagállal, a tagállamokban, és és az EU-ban is. Amikor miniszter voltam, akkor mindent megtettem azért, hogy folyamatos legyen a szociális párbeszéd, és ez segített abban, hogy Lettország olyan gyorsan kilábaljon a válságból. Illetve ez hozzájárul ahhoz, hogy szavahihetők legyenek a politikai döntéshozók. A rendelkezésre álló eszközeinket a lehető legjobban kell kihasználni, hogy a szociális partnereinket jobban be tudjuk vonni a döntéshozatalba. Erre kiváló alkalom az európai szemeszter. Egy magas szintű csúcsot kívánunk szervezni március 5-én. Ez kiváló alkalom lesz arra, hogy megbeszéljük, megvitassuk azt is, hogy a szociális partnereket hogy lehet nagyobb mértékben bevonni az európai szemeszter folyamatában. Úgy véljük, hogy a, úgy véljük, hogy a tagállami parlamenteket és a szociális partnereket sokkal jobban be kell vonni az EU-s döntésekbe, illetve a tagállami döntésekbe is. Ez megvalósítható, az európai szemeszter ennek jó példája. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet, és a későbbiekben szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen, Dobrovszki úr! Negyedik hozzászólónk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet főigazgatója Guy Reader. Madam President, uh, Mr. Tisztelt elnök asszony, bizottsági alelnök úr, kedves kollégák! Köszönöm szépen a meghívásukat uh, erre a konferenciára. Ez mindenképpen aktuális és fontos lehetőség számunkra. Azt gondolom ugyanis, hogy a jelenlegi helyzetben valóban sürgős a szociális dimenzió erősítése a gazdasági és valuta unióban, és ebben az ILO segítségünkre lehet. A gazdasági és valuta unió erőssége attól függ, hogy mennyire képes ez az unió előnt kovácsolni minden nyereséget termelni minden részvevő számára. Ehhez szükséges a növekedés, a munkahelyteremtés, a konvergencia erősítése és a növekedő életszínvonal. 99 és 2007 között a, két, a 12 Európai Uniós tagállamban a a foglalkoztatás csökkent 12%-kal, és a 5,5%-kal csökkent a munkanélküliségi ráta. Ez, ez, ezzel szolgált a valutaunió. A 2008-as válság azonban ezeket a trendeket megfordította. A munkanélküliségi ráta növekedett, és az, az EMU kezdetei rátája fölött volt, és most 22 százalékon van a legrosszabbul teljesítők átlaga. Egyre elmélyülnek a megosztottságok, egyre nagyobb az egyenlőtlenség, és a egyre inkább polarizálódik a társadalom, és kirekesztés figyelhető meg. Sajnos a populizmus növekszik, és az EMU eh, fenntarthatósága eh, kérdéses. A valós gazdaságban való beruházás eh, nem igazán erősödik, a kérdés nem az, hogy erősíteni kell az EMU szociális dimenzióját, hanem az, hogy hogyan. Két szinten kell ezt megközelíteni. Először is erősíteni kell a tagállami szintű intézkedéseket, hogy a munkaerőpiacot és a szociális eredményeket javítsuk, erősítsük. Először, erősítsük, először is erősíteni kell a az iskolából a munka helyre való belépést, a szorosabb kapcsolatot kell a kettő között létrehozni, és minden esetben az Európai Unió számos példát tekinthet meg a különböző tagállamokban. A munkahelyek minőségének javítása ellenállóbbá és versenyképesebbé és produktívabbá teszi az európai gazdaságot. A eh, szegénység növekedése nagy problémát jelent a be nem jelentett munka elleni harc Lengyelországban és Portugáliában például a szociális védelem megerősítése a sebezhetőek számára, például Spanyolországban, Ausztriában erősítik a stabil munkahelyhez való hozzáférést, a minimum minimálbérek megfelelő szinten való megfelelő szinten való emelése is nagyon fontos. Európában az európai példát követik sok, a világ sok részén. Van még számos példa. Egyes ország, egy ország azonban, egyetlen ország sem tudja azonban e-, egyedül megoldani ezeket a problémákat. Kiegészítő intézkedésekre van szükség, keretbe kell helyezni ezeket az intézkedéseket, egy EMU szintű megoldásra van szükség és erre már megkezdődött a, az intézkedések sora, például a jobb megfigyelési felügyeleti rendszerrel, az aszimmetrikus sokkok beazonosítása, amelyek egyes országokat jobban érintenek, mint másokat, és az EMU ugye nem tudja, nem tud valuta leértékeléshez nyúlni, növekszik a szociális egyenlőtlenség, a munkanélküliség, a monetáris unió stabilitása forog kockán. A kiinduló pont az lehet, hogy a meglévő intézkedéseket, a strukturális beruházási alapokat és az ifjúsági garanciát használjuk ki, és ezekkel a legsebezhetőbb csoportokat célozzuk meg gazdasági és foglalkoztatási elvárásokat meg kell vizsgálni, újraelosztási mechanizmusokat végig lehet gondolni. Mindez persze megfelelő feltételekhez kötve. Új intézkedéseket is be lehet vezetni. Az új bizottsági elnök a növekedésre, tisztességességre, eh, igazságoságra és munkahelyteremtésre eh, koncentrál, ehhez konkrét eh, lépésekre van szükség. A stratégiai beruházási terv egy ilyen konkrét lépés. Az ILO megvizsgálta a, fogla- az új beruházási terv munkahelyteremtési potenciáját, és az arra jutott, hogy hogyha a meglévő munka nélküliségi szintet figyelembe vesszük, és a munkahelyet kereső személyeket is bevonjuk ebbe, akkor ez 2,1 millió munkahelyet teremthet, és 1%-kal csökkentheti a munka nélküliségi rátát. Azonban ez mind, ennek megfelelő hozadéka van akkor, de csak akkor, hogyha megfelelő szociális dimenzióval rendelkezik ez a terv. Természetesen számos dolog merül fel ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban, versenyképesség és a munkahely tényezőt be lehet építeni az EMU perspektívájába, szembe menni a deflációval, a szociális partnereket be lehet vonni, hogy új lendületet adjanak a szociális párbeszédnek Európában. Teljesen világos, hogy a megfelelő politika mix és a meg, eznek a megfelelő dimenziói fontos szerepet játszanak az Európai Unió demokratikus intézményei számára a vita és a döntéskeresés során. Ebben az összefüggésben elmondanám, hogy az ILO minden segítséget megad, amelyet, amelyre önöknek szükségük lehet tagállamokkal együttműködünk, főleg a válság sújtotta országokban, és az Európai Bizottsággal is. Azt gondoljuk, hogy ez a partnerség mindenképpen mélyíthető, erősíthető, hiszen közös értékeink vannak. Az ILO igyekszik a szociális párbeszédet erősíteni ott, ahol ez gyengült, az ifjúsági foglalkoztatási garanciát erősíteni, a be nem jelentett munka elleni harcban fellépni, a TB és a szociális biztonsági rendszerek erősítésében és más területeken. A szociális dimenzió erősítése megfelelő lehetőséget biztosít az együttműködésre. Köszönöm szépen, elnök asszony, a figyelmet. Ah, Köszönöm. Most, kollégák, hallottak három hozzászólást, illetve egy kis beszédet. És eh, én most emlékeztetném önöket arra, hogy milyen módon lehet szót kérni, illetve már most elég sokan jelentkeztek. nemzeti parlamenti képviselők, illetve európai parlamenti képviselők is. Csak úgy, mint az előző ülés alkalmával, én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy eh, lehetőleg két percben, maximum két percben fogja össze mondani valóját, amennyiben szeretnének eh, még hozzászólni, akkor vannak ilyen kis hozzászólási kártyák, amiket a teremszolgák összegyűjtenek és kihoznak ide. Először a szlovén parlament képviseletében Renko úr következik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót! Bevezetésképpen elsősorban azt szeretném elmondani, hogy kitűnő ennek a rendezvénynek a megszervezés az Európai Parlament által. Ugyanakkor engedjék meg, hogy az érdemi kérdésben kritikával éljek. A szociális dimenzió nem tűnik fontosnak, holott ez kellene, hogy legyen a legfontosabb szempont. És nem csak szubjektív megfontolásokból, nem csak a résztvevők miensége okán ebből a vitából is jól látható, hogy mennyire fontosak az ilyen eszmecserék, amilyeneket ma folytatunk. Én nagyon komolyan gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy tudjuk, hogy mit akarunk Európa számára. Miután hallottuk, hogy mennyire fontos a strukturális reformoknak, a megszorításoknak és a beruházásnak az arany háromszöge, úgy gondolom, hogy eh, most végig kell gondolnunk, hogy nem kellene ezt eh, a háromszöget négyszögesíteni, és egy negyedik eh, szöget, egy negyedik pontot is bevenni, nevezetesen a munkahelyteremtést. Ugyanis az az, ami elvezet majd a szociális biztonsághoz. Én szer én személy szerint nagyon hiányolom, hogy nem beszélünk többet a szociális biztonságról, és meg vagyok győződve arról, hogy azok, akik itt vannak, és politikailag baloldali meggyőződiek, vagy adott esetben politikailag a politikai spektrum közepén vagy a jobb oldalon foglalnak helyet, eh, tisztességes munkát végeznek eh, természetesen. Eh, fontosnak tartom a munkaerőpiacnak a rugalmasságát, de ennél fontosabb, hogy a rugalmasság és a biztonság egyszerre legyen biztosítva, hiszen a munkavállalók számára a biztonság az fontosabb, mint a rugalmasság. Főleg, hogyha megnézzük azokat a kegyetlen folyamatokat, ami, amik most tanál, tapasztalhatók a munkaerőpiacon. A szociális politika, a munkaerő politika az egyik oldalon, a másik oldalon az oktatáspolitika, az építési politika van. Ezek, ez utóbbi politikákban is a szociális szempontot érvényesíteni kell. És a végén még engedjék meg, hogy elmondjam, hogy meg vagyok győződve arról, hogy minimális standardeket kell bevezetni a munkaerőpiacra eh, és a munkavállalókra nézve, de ezek nem feltétlen elégségesek. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió sikeres legyen, szociális szempontból igazságos legyen, multikulturális legyen, eh, és mindenki támogassa egymást a, szoci- a szolidaritás talapzatán. Tehát a minimális szabályok ehhez adott esetben nem elégségesek egy lánc eh, annyira erős csak, amennyire eh, annak a leggyengébb láncszeme erős. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló. Litvánia eh, képviseletében Zacsér Érikesz képviselő. Dėkui, gerbiama pirmininkė. Ponios ir ponai, diskutuojame Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Ma beszélünk itt most az egyik utolsó, az utolsó témáról a parlamenti hét során. Szimbolikus dolog ez. Ugye ez az utolsó napirendi pont, miközben én azt remélem, hogy a jövőben a napirendünknek ez az első pontja lesz. Két aspektusát említeném ennek a kérdésnek. Az egyik a munkaerő szabad mozgása, a másik pedig mobilitása, a másik pedig a szegénység. Mi azt mondtuk, hogy a mobilitása az Európai Unió egyik legnagyobb értéke, de én azt gondolom, hogy ezt az értéket mindenkinek egyként élveznie kéne tudni. Az EU eh, szociális dimenziójának megerősítése az problémás akkor, amikor szociális okokból vándorolnak ki nagyon sokan az én hazámból olyan emberek, akiket a mi pénzünkből képeztek ki, és mégis távozniuk kell, vagy kényszerülnek, vagy akarnak Litvániából azért, mert egy gazdaságilag kétsebességű Európában élünk, vannak sokkal gazdagabb országok, ahova ezek a fiatalok elmennek. Ezekben az országokban fognak akkor dolgozni, az ő GDP-jüket termelik, miközben gyakran megalázó bánásmódban van részük, például Nagy-Britanniában, ahol a populisták támadják a Kelet-Európából érkezett munkaerőt, ez, ez sértő, és sérti az Európai Unió értékeit is. Most néhány szót szólnék a szegénységről is. Itt igazándiból hosszasan nem akarom taglalni a helyzetet. Ehm, a szegénységi határ meghúzása az eh, egy bonyolult kérdés, mert ötszörös eltérés van Svédország és Görögország között, miközben Litvániában még alacsonyabb a szegénységi küszöb. Tehát ezek olyan problémák, ezek ezek olyan problémák, amivel az Európai Uniónak foglalkoznia kell. A legfontosabb tehát számunkra a szociális dimenzió megerősítése minden tagállamban. Köszönöm. Köszönöm a zitter hangzott megjegyzéseket. Én megértem, hogy a szociális dimenzió ennyire fontos önöknek, minden, annak minden aspektus a területen. Mégis szeretném megkérni önöket, hogy tartsák be a rendelkezésükre álló hozzászólási időt. Eddig is megpróbáltuk, azért kellene betartani a hozzászólási időket, mert nagyon sokan vannak a listán. Következő hozzászólónk Humboldt úr Németországból, és azt követően pedig Rodriguez Köszönöm szépen, elnök asszony. A szociális dimenzió erősítéséről beszélünk itt az Európai Unióban, a eurozónában. Úgy gondolom, hogy ez nagyon sürgős feladat, és Kifejezetten csatlakozom ebben a tekintetben előttem szóló két kollégának, akik azt mondták, hogy a szociális dimenziónak az erősítését a jövőben is figyelemmel kell kísérnünk. Nézzük meg ugyanakkor mi a status quo. Hol állunk a gazdaság és monetáris unióban? Különböző kritériumok vannak, hogy ezt hogyan ítéljük meg. Vannak egyrészt a fiskális politikai kritériumok, ugye az elsődleges költségvetési hiány az jó-e vagy sem, adott esetben ez alapján kielindultunk-e már a válságból vagy sem. Ugyanakkor vannak gazdaságpolitikai elemzések is, amelyek már vegyes képet mutatnak. Azt mondják, hogy a recesszió szélén állunk, a defláció felé csúszunk. Hálás vagyok a francia nemzetgyűlésben ülő kollégának, hogy erre a tényre utalt. Úgyhogy itt már nagyon törékeny az egyensúly, és hogyha a szociális dimenziót elemezzük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy katasztrofális helyzetben vagyunk, legalábbis nagyon sok országban, Dél-Európában, ahogy az elhangzott. És szeretnék köszönet mondani azoknak, akik ezt szóvá tették itt a fiatalok munkanélkülisége Spanyolországban, Görögországban 50%-ot meghaladó mértékű, Portugáliában, Cipruson és Olaszországban adott esetben a 30%-ot haladja meg és összességében a munkanélküliség magasabb, mint a gazdaság és monetáris unió e, első éveiben. Ez a megrázó mérlege a válságnak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy sürgősen erősítenünk kell ezt a dimenziót. Létrehoztunk eszközöket a fiskális paktummal, e, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak a költségvetési fegyelemre, a fisk radikális politikai intézkedésekre, ugyanakkor csak nagyon gyenge eszközeink vannak, amik a gazdaságpolitikai irányítást próbálják meg befolyásolni az Európai Unióban, így például a folyófizetési mérlegnek a hiányát, és kifejezetten gyenge eszközeink vannak, amelyek a szociális dimenzió erősítésére szolgálnak. Van itt egyfajta ilyen értékeléskészítés, amit az Európai Bizottság vége, végez. Tehát úgy, úgy tűnik, hogy mérjük a betegnek a lázát, de nincsen diagnózis, hogy mi a magas láz oka, és aztán terápiáról végképp nem beszélhetünk, hogy olyan terápiáról, ami tényleg hathatósan csökkenti a lázt. Vannak ugyan programok, amelyeket persze én is támogatok, így például a fiatalkori munkanélküliség leküzdésére szolgáló program, de ezek túl-túl gyengék eh, ahhoz, hogy eredménnyel járjanak. Dramatikus változásra van itt szükség, különösen az elmúlt években elmúlt napokban látott változások például Görögországban eh, eh, drámai megoldásért kiáltanak. Szeretném megkérdezni az ILO szemszögéből, Reider úr hogyan ítélik meg a kollektív szerződésekre vonatkozó szakszervezeti jognak a megnyírbálását Görögországban, hiszen az elmúlt hónapban önök aktívan működtek ebben az országban, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdést és a hozzászólást. A következő hozzászóló Rodriguez asszony, és aztán következik Észtországból Kárlepec képviselő. Köszönöm szépen. Uh, Köszönet az előadóknak is. Jó lenne, hogy az Európai Unió a szociális dimenzió motorja legyen, és nem pedig a lefelé haladó szociális szétesés motorja. Sok tagállamban a legnagyobb gond a szociális dömping, más tagállamokban a munkanélküliség. Lényegében ugyanannak a betegségnek a két tünetéről van szó. Jobb szociális normákra van szükség, aktív foglalkoztatáspolitikai politikák, foglalkoztatáspolitikára, de ez még önmagában nem oldja meg a problémát. A gyökerénél kell kezelni a problémát, ez pedig az lenne, hogy a tagállamoknak egyenlő feltételek mellett legyen hozzáférés a hitelhez, hogy magas minőségű, jó minőségű munkahelyeket tudjanak létrehozni, és hogy igazi beruházási feltételek uralkodjanak. A gazdaság és monetáris unióban ez azt jelenti, hogy hatékony beruházási tervre van szükség, de előbb-utóbb egy igaz, kö, igazi költségvetési kapacitásról is vitatkoznunk kell. Jobban kell koordinálni a gazdaság és szociális politikákat, hogy nagyobb termelőkészséget hozzuk, tudjuk létrehozni. Tehát mindezzel foglalkozni kell, és az eurozóna irányításának szociális dimenzióját is meg kell vitatni. Köszönöm szépen, Rodriguez asszony, mondja az elnök. Kalamec képviselő következik, utána pedig azt hiszem, a válaszokat fogjuk meghallgatni. Tehát az előadók fognak válaszolni a kérdésekre. Kérdésekre Kallapet kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. A munkanélküliségi ráta az EU-ban 4,8%-ról tól 25,8%-ig terjed. Ez egyik német, német adat, a másik görög adat. Rendkívül fontos a munkanélküliség, mint a szociális jelenség Európa számára alapvető fontosságú, hogy az embereknek legyen munkája. Nem. Le, nem tölt el minket túlságosan nagy örömmel az, hogy az európai hogy hogyan hogy mit tesz Európa ezzel kapcsolatban. A 2020-as munkahely létrehozási célkítőzést biztos nem érjük el. A, szeretnénk, hogyha a szétosztás okosabban történne, de nem tudom, hogy a szétosztás, vagy a jövedelmek újra a szétosztásra mennyire eredményező. Hosszú távon ez tönkreteszi a vállalkozói szellemet, és ez ismételten ahhoz vezet, hogy alacsonyabb lesz a termelékenység, alacsonyabb lesz a növekedés, és megint a munkanélküliségnek kell szembesülünk. Tehát hozzáadott értéket kell teremteni, munkahelyeket kell teremteni, és fenntartható szociális feltételekre kell továbbá törekedni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kalamete úr. Most a válaszokat fogjuk meghallgatni. Az előadók felé fordulok. Dombrovski szúr az első. Több kérdést is kapott, és gondolom szívesen válaszol ezekre. Uh, uh, Kedves kollégák, sok fontos kérdés felmerült itt. Néhányról akár beszélhetek is, én is. Sokan utaltak arra a munkára, amit az EMU szociális dimenziójával kapcsolatban végzünk. Itt uh, szociális jelzőszámokból álló scoreboard eredményező tábla merült fel, illetve eh, az, hogy hogyan lehet az európai szemeszter során mindezt figyelembe venni. this European semester, uh, there is more. Az európai szemeszterben uh, tényleg nagyobb hangsúlyt kapnak ezek a jelszőszámok, és uh, a, ezeknek a szociális jelzőszámoknak nagyobb jelentőséget tulajdonítunk akkor is, amikor az ország specifikus ajánlásokat elkészítjük, és megvizsgáljuk a, az egyensúlytalanságokat az egyes tagállamban az egyes tagállamokban. Itt a jelzőszámok figyelembevételét komolyabban vesszük, tehát egyrészt vizsgáljuk a gazdasági aspektusokat, másrészt pedig ezeket összevetjük, illetve valamilyen módon összedolgozzuk a szociális jelzőszámokkal. Ahogy a kollégák is mondták, jó lenne az európai növekedést és a munkahelyteremtést előteremteni, és ezzel, ezen a módon megbirkózni az olyan problémákkal, mint a kirekesztés, társadalmi kirekesztés vagy a munkanélküliség. A munkanélküliség valóban az egyik legfontosabb társadalmi probléma most Európában Ugyanakkor ezeket a, ezt a társadalmi problémát nem csak gazdasági módszerekkel kell kezelni, hanem célzott támogatásokkal, illetve aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, és volt, aki említette külön a fiatalok körében a munkanélküliségi arányt. Örömmel jelentem be, hogy ma a bizottság javaslatot tett arra, hogy az ifjúsági garanciára, mint, munk, mint kezdeményezésre 1%-ról 13%-ra növeljük az előfinanszírozási arányt. Ez 20 tagállam számára nyitott, azon tagállamok számára nyitott, ahol a fiatalok körében a munkanélküliség meghaladja a referencia időszakban a 25 ot ezzel a javaslattal az Európai Bizottság további 1 milliárd eurót eh, fog előfinanszírozásra költeni 2015 eh, során, és remélhetőleg eh, hamarosan jóvá hagyja ezt a javaslatot a tanács is, illetve az Európai Parlament, és számomra nyilvánvaló, hogy ezzel a kérdéssel európai eszközökkel kell foglalkozni, felhasználni azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak. És hogy a kollégák is mondták, és én magam is említettem bevezető előadásomban, amikor arról beszélünk, hogy a gazdaság és monetáris uniót elmélyítjük, akkor annak egyik eleme mindenképpen a gazdaság és társadalmi konvergencia kell, hogy legyen. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor valójában fenntartható gazdaság és monetáris unió sem jöhet létre. Köszönjük, Dombrovskis úr! én is odafigyeltem arra, meghallgattam azt, amit szlovén, észt és német kollégáink mondtak. A panel vendégek közül most én az ILO képviselőjének, Rider úrnak adom meg, vagy Rider úrnak adom meg a szót. Öné a szó, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Eh, Humboldt úr eh, Németországból Görögországra kérdezett rá, és azt mondta, hogy az ILO Görögországban eh, aktív volt, és valóban a tapasztalatainkat idézném itt most fel, a görög tapasztalat egyik negatív eleme az, hogy a társadalmi párbeszéd folyamatai gyakorlatilag összeomlottak, leállt a társadalmi párbeszéd, vagy szociális párbeszéd, és gyakorlatilag nem állta ki a válság próbáját. A szociális partnerek közti párbeszéd, mint, mint rendszer. A, a partnerek úgy gondolták, hogy bármiben is állapodnak meg, azt úgyis felülírja majd a trojka, illetve az ebből fakadó döntések. Görögországban alapvetően a szakszervezetek és munkáltatók közti jogok teljesen átrendeződtek, a kollektív jogok gyakorlatilag visszaszorultak, erodálódtak, a minimálbért erőteljesen csökkentették, és számunkra nyilvánvaló, hogy ezt figyelemmel kell kísérni, mi megpróbáltunk segíteni abban, hogy a szociális párbeszéd, a szociális partnerek közti párbeszéd újra beinduljon. Genfben erre megpróbáltunk lehetőséget biztosítani, és valóban Genfben bizonyos kérdésekben meg is állapodtak, például a kollektív elbocsátások eljárásával, eljárás jogával kapcsolatban történt előrelépés. Maga a tény, hogy háromoldalú megállapodás egyáltalán lehetséges, az önmagában jó hír. Nyilván a görög helyzetben még sok tennivalónk van. Ha már nálam a szó, elnök asszony, akkor én is aláhúznám azt, amit az alelnök mondott a konvergenciáról és valóban az összes tagállam között az EMU, az EMU egyben a konvergenciáról is kell, hogy szóljon, és oda kell figyelni azokra a munkavállalókra is, akik nem a saját hazájukban dolgoznak, mert a mobilitás együtt kell, hogy járjon a tisztességes bánásmóddal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Leider úr. Ami a szociális biztonságot illeti, illetve a társadalom, illetve a tagállamokra vonatkozó egyenlő feltételeket, úgy vélem, hogy a foglalkoztatási bizottság elnökének nyilván van mondani valója, úgyhogy Úvszkok asszonynak adom meg a szót. Kérem, mondja a véleményét ezekről a kérdésekről, illetve kérem, hogy válaszoljon a képviselő kérdéseire. Köszönöm szépen. Először is a következőket szeretném elmondani. Szociális kérdésekről cserélünk most eszmét, de ezt most itt az utolsó napon tesszük. Szeretnék ugyanakkor utalni arra, hogy már az első napon is beszéltünk szociális kérdésekről. E, úgy gondolom, hogy ezeknek a kérdéseknek több időt kell szentelnünk. Én vagyok a Foglalkoztatási és Szociális Szakbizottság hivatalban lévő elnöke itt az Európai Parlamentben, és számunkra kifejezetten fontosak a szociális kérdések, tekintettel arra, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy a tagállamokban uralkodó helyzet az országról országra különböző. Meg kell, hogy kíséreljük áthidalni ezeket a különbözőségeket azáltal, hogy kijelentjük, hogy ugyanazért a munkáért ugyanaz a bérezés jár, függetlenül attól, hogy honnan érkezik az adott tagállamba a munkavállaló hogyha valaki például Svédországból érkezik, és Lengyelországban dolgozik, vagy lengyelként Svédországban dolgozik, mind a két szereplő számára ugyanazok a feltételek kell, hogy irányadóak legyenek, tehát a munkától kell, hogy függjön eh, a bérezés, eh, a díjazás, a javadalmazás, és nem attól, hogy kivégzi és hol végzi. Az, hogy ez az elv nem működik eh, teljes mértékben, ez nyilvánvaló, nem szabad, hogy egy negatív bérharc, bérdömping alakuljon ki az országok között, hanem tartsuk szem előtt azt az elvet, hogy ugyanazért a munkáért ugyanaz a díjazás jár. Ami pedig a közlekedési piacon a kabotás szabályokat illeti, erről szóltam már a bevezetőmben, a közlekedési szektorban a kabotás azért nagyon jó dolog, de gyakorlatilag nem működik ugyanis a szociális kizsákmányolásához vezet a dolgozóknak. És sok tekintetben a bűnözésnek a meleg ágya is, és ez bizony közlekedés biztonsági kérdéseket is felvet az európai közutakon. Valamint vitához vezet a szállítmányozó cég, a fuvarozó és a gépjármű sofőrje között. Ezt nem szabad, hogy megengedjük. A kabotás szabályainak úgy kell érvényesülniük, ahogy azokat eredetileg elhatároztuk. Különben csak kirekesztéshez, szociális kirekesztéshez, szociális problémákhoz vezet a közlekedési szektorban, a fuvarozási szektorban dolgozó munkavállaló körében. Fontos tehát, hogy a szociális dimenziót erősítsük, hiszen ezzel tulajdonképpen a munkavállalói jogokat erősítjük, és ők tisztességes munkafeltételekkel eh, találják szembe magukat, függetlenül attól, hogy mely tagállamból érkeznek. Ezen kell tehát, hogy dolgozzunk, és nem fogjuk megengedni, hogy a válság, a jelenlegi válság ahhoz vezessen, hogy ezeket az alapvető jogokat kiüresítjük, kiiktatjuk. Mi mindannyian emberek vagyunk, és a legtöbben a legtöbben itt az Európai Unióban vállalnak munkát, úgyhogy ugyanazok a jogok kell, hogy megillessék. Őket függetlenül attól, hogy honnan jönnek, ez kell, hogy a szakbizottsági munka során, a mi szakbizottságunk munkája során is egy fontos téma legyen. Az a benyomásom, hogy ebben nagyon sok tagállam erősen fog támogatni. Köszönöm szépen, köszönöm Úrckok asszony. Most pedig Pére Alain Mue következik, parancsolja. Oui, merci, Madame la Présidente. Je pense que... Köszönöm szépen, elnök asszony. Gyakorlatilag mindenki elmondta azt, hogy a gazdasági fejlődés és a szociális fejlődés szorosan összekapcsolódik. Európában a történelemben a két dolog mindig is kézek kézben járt. Európa a szociális modelljéről híres, persze tagállamonként eltér, de a szociális fejlődés a gazdasági fejlődéssel párhuzamosan történt mindig is. És az Európai Unió is figyelt erre. A globalizált világban általában egyre nőnek az egyenlőtlenségek, Európában pedig sikerült azt elérni, hogy csökkenjenek ezek az egyenlőtlenségek, ezek a különbségek a leggazdagabb és a legszegényebb országok között. Tehát minden egyes tagállam odafigyel a társadalmi védőhálóra. A válság óta sajnos egy kicsit fordítottan működik a szociális modell. Arra kell odafigyelni, hogy ez többet ne ismétlődjön meg. Európa ereje gazdasági szempontból is az, hogy képesek voltunk elérni azt, hogy az összes tagállam fejlődjön, és a lehető legmagasabb termelékenységi szintet tud elérni. Azt hiszem erre a gazdasági logikára van szükség, és a szociális igényeknek is legalább olyan magasaknak kell lenni, mint a gazdaságiaknak. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, Művé úr. Ahogy abban megegyeztünk, a panel kezdetének az elején most átadom az elnökséget Ulfskok asszonynak parancsolja. Köszönöm szépen. Philippe Koderi következik Franciaországból. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök annak, hogy az elmúlt két napban olyan sok dolog elhangzott arról, hogy a gazdaságot újra föl kell lendíteni, hogy gazdasági növekedést kell elérni a beruházásokon keresztül, hogy rugalmasságra van szükség, a szolidaritásnak is érvényesülni kell a pénzügyekben. Ezekre az együttműködési formákra mindenképpen szükség van közös munkára van szükség európai szinten, hogy ismételten növekedésnek induljon a gazdaság. De mindez nem ér semmit, hogyha bizonyos ágazatokban, terül, dimenziókban nincs együttműködés. Az adózásról beszélek, illetve a bér és szociális politikáról. A 2012-es decemberi Európai Tanácson elkezdtünk beszélni a gazdaság és monetáris unió szociális dimenzióriáról. Az Európai Bizottság különböző prioritásokat állapított meg. Júliusban is volt egy nyilatkozat, vagy legújabban ugye a munkaprogram. Azt láthatjuk ebben sajnos, hogy ez a dimenzió bizony hiányos, hiányzik. De a bizottság három dologra hívta fel a figyelmet a szociális fejlődéssel kapcsolatban. Először is mobilitás. Szociális védelem a mobilitásban. Tehát a szociális jogokat hordozhatóvá kell tenni. Nem szabad, hogy szociális dömping, szociális verseny keserítse meg az európai munkavállalók életét. Pierre Muet és Guy Ryder is elmondta ezt, hogy minimálbérre kell törekedni, európai minimálbérre. A második dolog az ifjúsági garancia folytatása. Hogyha azt akarjuk, hogy ez sikeres legyen, akkor a társfinanszírozásban és az előfinanszírozásban is ennek meg kell jelennie, hiszen azok az országok, amelyek leginkább rászorultak erre, ezeknek az országok nincs lehetősége arra, hogy ezzel élni tudjanak a társfinanszírozás miatt. A harmadik dolog pedig a munkanélküliségi biztosítás. Ez egy olyan jog lenne, amit tehát lehet ruházni egyik országról a másikra, tehát egy hordozható jog lenne. Ennek az lenne kettős előnye, hogy egyrészt hatékonyabb lenne az eurozóna, másrészt pedig a szociális Európát ezzel, szociális Európának ezzel egy új lendületet tudnánk adni, és nem tudom, hogy az öt éves ciklusban az Európai Bizottságnak lesz-e erre alkalma. Köszönöm szépen, Színfa Szilvia következik Lettországból. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim! A gazdasági és pénzügyi politika szorosan összefügg a szociális politikával. ország számára nagyon fontos, hogy az Európai Unió stabil egység legyen, és hogy a szociális kohéziót erősítse a tagállamok és az európai régiók között. Az egyensúlytalanságok, amelyek a tagállami fejlődésben megmutatkoznak, olyan helyzet behozzák az Európai Uniót, ahol egyes tagállamokra, mint például Lettországba, Lettországra nagyon nagy terhek eh, nehezednek. Nagyon fontos európai szinten döntést hozni a belem jelentett munkavállalással kapcsolatban. Emellett beszéljünk a munkahelyek minőségéről is. A munkahelyteremtés önmagá, önmagában fontos, de a munkahelyek minősége még fontosabb. A szociális ö, ö, bevonást erősíteni kell, és a sebezhető csoportokat szem előtt kell tartani. Szociális területen a jövedelem hézag és a szégénység elleni harc nagyon fontos. A a pénzügyi és gazdasági politika területén további munkahelyteremtés a következő kihívás. A szociális dialógus eszköz arra, hogy szociális és gazdasági fejlődést újra beindítsuk. Ez megfelelő hangot ad a társadalomnak, újra magukénak érzik a ezeket a döntéseket. Ez Lettországban nagyon fontos. Ezen a területen a e, helyi és regionális önkormányzatoknak nagyobb szerepet kell adni, a potenciájukat erősíteni kell. Köszönöm szépen, most a Cseh Köztársaság képviselője következik. Dobrý den, děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych tady navázal na to, co tady... Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a lehetőségét, és reagálni arra, amit Marita Obszkok mondott a szociális dimenzióról, illetve a munka áráról. A versenyképesség a munkahelyek fenntarthatósága. Három aspektus látok itt. A béreket, az innovációt, eh, a termelékenységet. és ezek azok a tényezők, amelyek új munkahelyeket teremthetnek. És aztán van még egy aspektus, amelyre nagyon ritkán térünk ki, ez pedig a jogszabályalkotás, a szabályok. Olyan szabályok, amelyek a termelők számára a versenyképességük szempontjából megnehezítik a a termelést. Nem csökkenthetjük a béreket azért, hogy növeljük a versenyképességet. Mindemellett megengedjük azon termékek exportját, amelyek nem ugyanolyan feltétele mellett jöttek létre, mint az Európai Uniós feltételek, sztenderdek. Ez rontja a munkaerőpiac helyzetét, a, rontja a tagállamok helyzetét, amelyeknek szociális juttatásokat kell fizetniük. Ezt lehetővé tettük, és ez hátrányos a munkaerőpiacaink számára. Két opciónk van ezen a területen. Először is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen jogszabályokat fogadunk el, nemzeti és európai szinten. És emellett el kell fogadnunk azokat a kereskedelmi egyezményeket meg kell vizsgálnunk, hogy elfogadjuk-e azokat az egyezményeket, amelyekben a másik fél nem tartja be a hozzánk hasonló feltételeket. A portugál képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen nagyon kiváló bevezetőket hallottunk. A gazdasági és unió szociális dimenziójának az erősítése elengedhetetlen. A szociális területen nagyon nagy nehézségek vannak, nagyobb kohézióra van szükség, befogadó és fenntartható fejlődésre. A munkanélküliség nagyon magas, a szegénység terjed, és Portugália számára például Portugália számára az euró, euró túlságosan erős ahhoz, hogy az exportot eh, támogassa, és eh, ennek a következményeit eh, tudjuk. Az elmúlt öt évben nagy válságban voltunk, ez Portugáliát nagyon súlyosan érintette. A szociális problémákhoz vezetett alanyos, alacsony bérek, ez oda vezetett, hogy helytelen étkezési szokásokat vettek fel az emberek, a munkahelyek, munkahely feltételek, körülmények nagyon rosszak voltak, nem volt jó az egészség, megőrzési program, a megelőzés ennek tehát nagyon negatív hatásai voltak, ezt javítani kell. Alacsony a születési arány, születésszám, egyre e, idősödik a népesség, és kivándorolnak az emberek. Ez különösen megfigyelhető a periférián. Nagyobb figyelmet kell fordítani ezekre a területekre. Két kérdésem van kihasználhatunk-e több strukturális alapból érkező pénzt a szociális eh, kérdésekre, az embereknek minimális eh, méltóságot biztosító feltételeket eh, kell adni, és az, ami az ifjúsági munkanélküliséget, illetve a szegénységet illeti, itt miért nincsenek olyan küszöbök vagy plafonértékek, mint az eladósodás esetében. Egész generációkra van szükség ahhoz, hogy jobb jövőt építsünk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Lord Harrison következik Nagy-Britanniából. Köszönöm szépen, elnök asszony, egyetértek önnel, és az előző litván hozzászólóval. Ez a szociális dimenzió, ennek már korábban meg kellett volna jelennie a programban. Ön ezt, ön és társadalmöke személyesen biztosítja-e, garantálja-e, hogy a következő konferenciának a figyelmét felhívja erre a fontos pontra. Guy Ryder beszélt arról, hogy hogyan lehet ezt elérni, beszélt arról, hogy a válság stressz tesztjét el kell végezni. Általában stressztesztről a bankok összefüggésében beszélünk, de a költségvetésben is nagyon fontos ez, amikor válságban vagyunk. A kérdésem Műé úrhoz következő, hogyan, gyakorlatilag hogyan egyezteti össze a szociális dimenziót gazdasági aggodalmakkal, azokkal a gazdasági aggodalmakkal, amelyeket felvetett. Gyakorlati példákat szeretnék erre hallani. Gratulálok Dombrovskis úrnak. Lettország hatalmas erőfeszítéseket tett azért, hogy gazdasági válságot legyőzze, most már sokkal sikeresebb gazdasági szempontból. A lettországi tapasztalatokat fel lehet -e használni, megszorítási politikában például. Moszkovici úr és Lord Hill számára tudna-e Dobrovskis úr néhány példát mondani. Végül pedig, akiket érdekel, a House of Lords és az én általam képviselt bizottság foglalkozik a megszorítások szociális dimenziójával megszorítás szemináriumot tartunk, és megvizsgáljuk ennek tehát a szociális kihatásait. Az Európai Unió országait megvizsgáljuk Görögország, Ciprus, Portugália, Spanyolország és más példákat is azokat, akik megpróbálják a kisvállalkozások támogatásával a gazdaságot újra növekedési pályára állítani. Elnök asszony, várom a válaszokat a kérdésemre. Elnök, egyelőre nem tudom, hogy minden kérdésére megkapja a választ, de megkezdjük. Pierre Alain Mué kezdi meg a választ, válaszadást. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, nagy örömmel válaszolok erre a kérdésre. A történelem már megadta választ többször is. 1929-ben az Egyesült eh, Államok, illetve hát 33-ban eh, szociális politikával, a New Deal-lel tudta a válságot maga mögött hagyni. Egy olyan országban került erre sor, amelyben nem volt szociális politika, ahol eh, pénzügyi törvényekre került sor, ahol ez nem volt, foglalkoztatási törvényeket fogadtak el, ami ez korábban nem volt mindannyian az új, a New Deal tényezőit, vagy elemeit vezettük bele a második világháború után Európában, hogy kilábaljunk a válságból. A Bretton Woods rendszert ekkor fogadták el. Az a válság Európát nagyon súlyosan érintette most, és ugyanolyan válaszra van szükség, hogyha sikerül szolidárisnak lenni, hogyha sikerül újra konvergencia pályára állítani Európát, akkor tudunk tudjuk megoldani ezt a válságot. De ahogy ön mondta, valóban össze kell egyeztetni a gazdaságot és a szociális aspektusokat. Hogyha ebben sikereket akarunk elérni, akkor hadd mondjam el, hogy Jacques Delors egy mondására emlékszem, ő mindig azt mondta, hogy amit Európa megtehet, az egyrészt a konkurencia, verseny, és az összeegyeztetése. Az egyik ösztönöz, a másik erősít. Azt gondolom, hogy a gazdaság akkor lehet erős, hogyha ezt a két tényezőt összeegyeztetjük, és Európának újra meg kell tanulnia ezt. Köszönöm, mondja az elnök. Dombrovszki szúrnak adom meg a szót. Tessék, válassza ki azokat a kérdéseket, amelyeket véleménye szerint meg tud válaszolni. Uh, well, uh, once again, number of, uh... uh számos fontos kérdés felmerült, úgyhogy engedjék meg. Megpróbálják válaszolni ezekre. Számos kérdés felmerült a munkaerő mobilitásával kapcsolatban különböző aspektusok merültek fel, szociális dömping kérdése, tömeges kivándorlás, agyelszívás, számos országban ez aggodalmat okoz, ahogy többen is említették, és ez egy olyan dolog, amelyet mindenképpen fel kell vetnünk. Idén az Európai Bizottság munkaerő mobilitási csomagot fog elkészíteni, és megnézzük eh, ebben, hogy hogyan tudjuk a eh, munkaerő mobilitást erősíteni, és az agyelszívás aspektusaival szembenézni. Ez a jobb koordinációt is jelenti a szociális rendszerekben. Aztán ez felveti a munkaerő kiküldetés, a kiküldetési irányelvnek a működését is. Aztán egyes kérdések utaltak olyan témákra, amelyek most, amelyek kicsit túlmutatnak az EMU szociális dimenzióján, Például az európai vagy euró területre vonatkozó munkanélküliségi biztonsági rendszer. Ennek egyes elemeit már vizsgáltuk. Egyes kezdeményezések, hogyha ezekben sikerülne megállapodni, akkor ehhez a szerződést módosítani kellene az Európai Bizottságban mi olyan kérdésekre koncentrálunk, eh, amelyeket a meglévő szerződés feltételeivel meg tudunk valósítani. Az EMU szociális dimenzióján a, javítani lehet a meglévő szerződéssel is rövid távon. Stratégiai vitát kellene folytani, folytatni az EMU elmélyítésével kapcsolatban, amely aztán később potenciálisan szerződés módosításhoz vezethet. Említettem az európai munkanélküliségi programot, munkanélküliségi biztosítást. Itt nagyobb szolidaritásra van szükség, kockázatmegosztásra, kölcsönös kockázatviselésre. másik oldalon nagyobb ellenőrzésre is szükség van, és a szuverenitás megosztására, hogyha ez egyik oldalon elmélyít, el akarjuk mélyíteni az együttműködést, vagy a kockázat megosztást, akkor a meg, másik oldalon is nagyobb elmélyítésre van szükség. Tehát mind a két irányban egyszerre kell elindulni. Minél inkább, minél többet beszélünk a kockázat megosztásról, annál fontosabb, hogy az euró tagállamok betartsák ugyanazokat a szabályokat, de ehhez a szuverenitást is meg kell osztani. Ez egy nagyon mm, összetett vita lesz, hiszen ezek a kérdések már most rendkívül vitatottak. Időközben arra koncentrálunk, amit a meglévő szerződési kereteken belül el tudunk érni. Még egy személyesebb megjegyzésem az Egyesült Királyságbeli kollégához. Természetesen a kollégáimmal egyeztetek, Hill biztossal is, az, az lettországi tapasztalataimról. Természetesen nincsen olyan megoldás, ami mindenkire működhet, minden tagállamnak megvannak a sajátos adottságai, másodszor pedig meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen feltételrendszerekkel, néz, feltételrendszerrel nézünk szembe. Az, Euró, az előző bizottság az akut pénzügyi és gazdasági válsággal nézett szembe, ehhez kellett egy bizonyos vá, ö, ö, reakció. Most azzal nézzünk szembe, hogy nagyon lassú a gazdasági növekedés, és nagyon lassú a munkahelyteremtés. Ehhez más típusú megoldásokra van szükség. Más típusú politikára. Úgyhogy nincsen ö, egységes recept minden problémára. Köszönöm szépen! Balca asszony szeretne hozzászólni, ha hozzátenni valamit? Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es, protams, vēlos piemetināt, ka noteikti... Köszönöm. Persze, hogy szeretnék hozzátenni valamit, elnök asszony. Es vēlreiz izsaku aicinājumu kolēģiem Eh, az elnöki időszakunk során eh, lesznek eh, események, például február 22-23-án Rigában, Ahol is a foglalkoztatási bizottság tagjai is részt vehetnek, ott megbeszéljük a társadalombiztosítás kérdéseit, foglalkoztatási kérdéseket, Dobrovskis úr is ott lesz. Gyakorlatilag áldását adta erre az eseményre, és én szeretném, hogyha önök közül is minél többen ott lennének az aktív részvételüket köszönöm. Azok számára, akik túlélték ezt a mai napot, csodálattal adózom kitartásuk iránt. Remélem, hogy Lettországban találkozunk eh, még, Reider úr. Köszönöm, elnök úr. Remélem, hogy a jövőben az utolsókból lesznek az elsők, ez engem megnyugtat. De made to, comment on komolyra fordítasz. Uh, by, the comments from our Czech colleague. A cseh kollega kis beszédére reagálva, um, ugye ami történik most Európában, és a kihívások, amelyekkel szembe kell nézni, ez nem egy vákumban történik, hanem a globális gazdaság összefüggéseiben kell ezt vizsgálni, és a globális gazdaságon belül vannak olyan országok, amelyek a válságot maguk mögött tudták, míg Európa sajnos a világ más tájaihoz képest ebben a vonatkozásban le van maradva. De hogy Európa hogyan akar versenyezni ebben a globális világban, az bizonyos választásokon és értékválasztásokon múlik. Nagyon fontos tudni, hogy a tagállamok mindegyike aláírta az ILO összes alapjogi, tehát mind a nyolc alapjogi egyezményét, és betartja azokat, sajnos a világ többi részére ez nem feltétlenül mondható el. Ez egy olyan dolog, ami nyilván befolyásolja azt, hogy mit gondolunk a kereskedelmi világrendszerről, illetve eh, mit gondolunk a kereskedelem eh, foglalkoztatási vagy társadalmi szociális aspektusairól az is fontos, hogy Európa tudja, hogy nem alacsony árakban, illetve alacsony bérekben akar versenyezni, és a munkajogi standardok lebutításával akar versenyezni a világ többi részével. Ez, ez, ez szintén fontos. Európa magas jövedelmű világrészként akar versenyképes lenni, ha kihasználva a kutatásfejlesztési lehetőségeket, illetve képzett és iskolázott munkavállalóit van olyasmi, hogy a bérek azok elválnak a termelékenységtől, amennyiben drágábbá válik a munkaerő, akkor ugye korrekciós intézkedésekre kerül sor, mint ahogy ezt láttuk egyes tagállamokban. Ugyanakkor ennek az ellenkezőjét nem látjuk, mert az nem feltétlenül következik be, Eh, van olyan ország is, ahol a bérek jelenleg már elmaradnak a termelékenység mögött, és ahol a GDP-hez képest a bérek aránya csökkent, ott ugyanilyen automatikus korrekció nincs. Márpedig eh, jellemzőbb ez a helyzet, mint az a helyzet, amikor az árak, illetve bocsánat, a bérek meghaladják a termelékenység által indokolt szintet hogyan lehet a e, termelékenységet és a béreket összhangba hozni. Ez egy olyan dolog, amivel foglalkoznunk kell, és ráadásul a válaszok egy részét sejtjük is, például e, kollektív szerződések rendszere, illetve egyéb béralakítási mechanizmusok. Köszönöm. Thank you. Uh, I... Köszönöm. Én is kaptam kérdéseket és hát részletekben nem tudok bocsátkozni, de ha azt gondoljuk, hogy fontos, és úgy gondolom, hogy ez egy közös álláspont az Európai Unión belül, hogy fontos az, hogy az innovációt és a hatékonyságot előmozdítsuk, ezeket a célkitűzéseket nem lehet úgy elérni, hogy a szabályokat megszűn, a, a, a munkaerőpiac szabályozottságát megszüntetjük, és csökkentjük a béreket, ugyanis a bér színvonal, az, az szintén állítható az innováció szolgálatában Ryder úr erről ékesebben beszélt, mint én, de a bérszint az nem versenytársa a kutatásfejlesztésnek, vagy innovációnak. Ugye a, a kabotás rendeletről rátérve, jó gondolat volt, csak nem működik. Ugyanis most már Fülöp-szigeteki kamionsofőrök is megjelentek európai országokban, mert ők még kevesebb pénzért hajlandók dolgozni, mint az egyes tagállamainkból érkezett kamionsofőrök. Nem tudunk versenyezni alacsony bérekkel és rossz munkakörülményekkel. Ha ezt megtesszük, akkor az innovációnak is lőtek, a hatékonyságnak is, és we want to nourish within the European Union és véget ér az Európai Unió eddigi működési modellje, amely arról szól, hogy együtt maradunk, együtt harcolunk a jó körülményekért, a jó életszínvonalért, mindenki javára. Így épült fel az Európai Unió. Ezekkel a szavakkal megköszönöm mindenkinek a hozzájárulását, nagyon bátrak voltak. Uh, sit and wait until we have finished this discussion. And I'm sure... Ahogy uh, kitartottak a műsor végéig. Have a meeting. We won't end with it. Thank you all for your contribution. Köszönöm mindenkinek a részvételét.